Kedves kollégák, javaslom, hogy lássunk neki a munkának. Először is kérném, hogy nézzék el, hogy 16 óra 30-ra tettem át ülésünknek a kezdetét, miközben általában 15 órakor szoktunk ülésezni. De volt egy ö, ö, mini ülésünk, ami 15 nap késéssel lehetővé tette, hogy meghallgassuk az Európai Tanács elnökének a beszámolóját egy értekezletről, amely néhány nappal ezelőtt volt. Üdvözlöm azokat, akik az interneten követik a munkánkat látták a napi rendet, hogyha nincsen észrevétel ezzel kapcsolatban, akkor azt javaslom, hogy fogadjuk el néhány apróbb változtatással. Nem tartalmi változások ezek, hanem a sorrend, a témák sorrendjében van változás. Javaslom, hogy ma nézzük meg az 1, 2, 3, 4-es, 8-as, 9-es, majd a 13-as pontokat, aztán a 10-es, 11-es, 12-es pontokat, és 5-öset Lewandowski biztos jelenlétében, akit meghívtunk, és aki 18 és 17 óra között, 19 óra között lesz itt. A hatos pontot is ide sorolom, amelyik összefügg az ötössel, és holnap lesz alkalmunk egy koordinátori ülést tartani 9 óra 15-kor, 9-15-től 10 óráig, és a szokásos ülésünket 10 órakor kezdjük a szavazás céljából. És ekkor lesznek a szavazások, majd a hetes pontja, Inge Gressler témája, és Pontjeri úrnak a témája, a tárgyal a külszolgálati tevékenységéről az uniónak, és ezt követően lesz a 19-es pont, amely eh, Helga Trüppelnek a beszámolója a az Európai Parlament költségvetéséről a eh, előzetes egyeztetést követően, amit a parlament bürójával tartottunk néhány nappal ezelőtt. Tehát ezzel a napi rendei tervezettel kapcsolatban, hogyha nincsen észrevétel, akkor elfogadottnak tekintjük. Akkor az elnöki bejelentések következményei az összes hivatalos nyelv rendelkezésre áll, legalábbis azok, amelyeket látnak a Kobu News-on feltüntetve Üdvözlöm egy új tagnak, Jan Kozlovszki úrnak a jelenlétét. Kozlovszki úr itt van-e? Akkor üdvözlöm. Kozlovszki úr, aki mielőtt az Európai Parlament tagja lett, azt a funkciót töltötte be, amit Pomeránia marsaljának nevezzünk, franciául ez a megnevezés, úgyhogy javasoljuk. Nehéz volt ez a váltás, de nagyon sok sikert kívánunk önnek, és üdvözöljük. A Kobonyuszban fogjuk látni azt is, hogy a bizottság március 17-én elfogadott egy módosítási indítványt a arra a rendeletre vonatkozóan, amelyik a banánnal kapcsolatos finanszírozási kísérési intézkedéseket érinti, és hagyja, hogy ezt olvassák el, miközben banánt eszegetnek, és meglátják, hogy kicsit sokba fog nekünk kerülni ez a kísérő intézkedés, de még nincs meg a végleges döntés ezzel kapcsolatban. Szeretném felhívni a figyelmüket arra is, hogy történt egy levélváltás Eston asszonynal, arról, hogy a Költségvetési Szakbizottságunk hogyan vegyen részt abban a munkában, amit a nemzetközösség kezdeményezett Haiti megtámogatására a szörnyűséges katasztrófát követően és itt egy olyan részvételről van szó, amelyikben New Yorkban az adományozók konferenciája volt március 31-én. A parlament ugyan jelen volt, képviselve volt, de a Költségvetési Bizottság nem holott. Mi mindig jeleztük, hogy szeretnénk megmutatni, hogy rendelkezésre állunk, és képesek vagyunk gyors intézkedéseket hozni, hogyha olyan események vannak, mint amilyen volt ez a katasztrófa. De figyelembe véve azt a szerepet, amit az Európai Parlament tölt be a Lisszaboni szerződés óta, szeretnénk, hogyha mindjárt a kezdetektől fogva részt vehetnénk az ilyen jellegű munkálatokban hogy például megsegítsünk olyan régiókat vagy országokat, amelyeket ilyen katasztrófák sújtanak a ö, mi bizottságunkat nem ö, vették be ebbe a konferenciába, az egy kis diszfunkció volt, de egy levelet küldtem Buzek elnök úrnak is azért, hogy a parlament jobban szervezze meg ezeket a dolgokat, és Aston asszonyt mi is elkísérhessük, vagy az ő képviselőjét. Hármas ponttal kapcsolatban az korábbi ülések jegyzőkönyvének elfogadása március 4. jegyzőkönyvről van szó, ha nincs észrevétel, úgy tekintjük, hogy ez elfogadott. És most javaslom, hogy akkor térjünk rá a négyes pontra, amelyik egy munkadokumentum ismertetése a 2011-es költségvetéssel kapcsolatban, és meg is adom a szót jelentés készítőjének, Szidóniának, hogy számoljon be arról, hogy a március 25-i háromoldalú tanácskozásnak mi az eredménye az Európai Bizottság és a spanyol elnökség el együtt vettünk részt ebben a munkában, és beszámol akkor a kohéziós politikával kapcsolatos munkáról. Jeżeli chodzi o trylog, to tak naprawdę można go podsumować. Ami a e, háromoldalú konferenciát, a triológiát illeti, elmondhatok néhány dolgot. Jelen időben a három intézménynek a tanácskozása, a parlament, e, Európai e, Bizottság és a tanács olyan volt, mint egy rituálé, mint amikor a mint amikor összejönnek, és régen megmutatta mindenki a fegyverzetét, és, de tulajdonképpen semmilyen, mint amikor a törzsi találkozókon elővették a fegyvereket, és egy ilyen rituális megbeszélés volt. Hát itt is valamihez hasonló történt. Úgyhogy egyelőre várjuk, hogy a barátok, a kérdés, hogy hogyan nézünk rájuk, de hogy komolyan vesznek-e bennünket, illetve ez majd akkor fog kiderülni, amikor április 28-án a költségvetés valóban előterjesztésre kerül. De komolyra fordítva, a parlament elmondta, hogy mit szeretne, a tanács elmondta, hogy szó sem lehet arról, hogy megfeleljenek a várakozásaiknak, a bizottság pedig azt mondta, hogy majd megpróbálják a két álláspontot közelíteni. Ez nagyon leegyszerűsítve van így, de jelenleg ez a helyzet. Szeretnék még egy kis időt fordítani a munkadokumentumra és a kohéziós politika vonatkozásában. Önök ezt megkapták. Sajnálatos módon a, az anyag csak angolul áll rendelkezésre jelenleg, de olyan gyorsan kell dolgoznunk, hogy egyszerűen nem lesz idő, hogy megvárjuk a fordítások elkészülését. Ezt nagyon sajnálom ugyan, de Idő kell ahhoz, hogy a fordítások elkészüljenek, és sajnos az idővel nem állunk túl jól. Nekünk a Költségvetési Bizottságban nincs erre időnk. Ebben a dokumentumban a munkámat azokra az anyagokra építettem, amit a bizottság, az Európai Bizottságtól kaptunk, illetve a monitoring munkacsoport készített elő korábban, amit Súrján László úr készített elő. Egyes kérdéseket feltettünk az Európai Bizottságnak, a bizottság válaszolt ezekre. A monitoring csoport a kohéziós politika végrehajtását vizsgálta, és megpróbáltuk röviden bemutatni ezeket, a, ezt ebben a munkadokumentumban, ami önök előtt van. A legegyszerűbb egyszerűbb következtetés, amit levonhatunk ebből az előttünk lévő dokumentumból, az az, hogy a 2011-es költségvetésben, sőt még esetleg a 2012 esben is további kifizetéseket kell teljesítenünk, és előfordulhat, hogy mivel a korábbi években a kohéziós politika nem kerül teljes mértékben végrehajtásra, ezért lehet annak felhalmozódott kifizetések. Megnézhetjük majd azt, hogy az Európai Bizottság hogyan számolja ki a szükségleteket, és lesz-e igény további kifizetésekre. Az Európai Parlament felhívta a figyelmet erre a potenciális veszélyre, és ezért egy tartaléktervet is kell készíteni, hogy a felmerülő kifizetések mégis teljesíthetőek legyenek akkor is, hogyha több lesz, mint a tervezet. Továbbá küzdenik kell, hogy egyszerűbbek legyenek a kohéziós politika végrehajtásával kapcsolatos szabályok, intézkedések. Sok esetben olyan korlátozások vannak a tagállamok vonatkozásában, hogy ez akadályozza a végrehajtást. Erre szeretném felhívni az önök figyelmét. Tehát fontos lenne egyszerűsíteni az eljárásokat, ez elengedhetetlenül szükséges. A munkadokumentumok hangsúlyozzák, hogy fontos együttműködni a tagállamokkal a kohéziós politika megvalósítása területén oly módon, hogy javuljon a kialakult helyzet. Az is fontos továbbá, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy kritikusan kell megvizsgálni azt, hogy sikerül-e elérnünk a kitűzött céljainkat, azaz más szavakkal, hogy a kohéziós politika céljai megvalósulnak-e. Ezt természetesen a tagállamokkal folytatott párbeszédben kell megvizsgálni, és oda kell figyelni kellő mértékben arra is, hogy a jó költségvetési teljesítmény megvalósul-e. Tehát ez van nagyjából ebben a dokumentumban, ami önök előtt van valószínű, hogy egyéb kérdéseket is felvehethetünk a vita során. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen, Szidónia, és valóban üdvözlöm a nagyon formális volt az úgynevezett trilógus, a háromoldalú tárgyalás, azaz nem, nem sok minden jött ki belőle, sem a bizottságnak a terveiről, sem a tanács elképzeléseiről. Általában ott a business as usual megközelítést alkalmazzák, semmi sem történt a világban és Európában is. Az első fő cél az, hogy ne költsünk többet, mint korábban. Ezt természetesen érthető, de világos, hogy a mi eljárásunk és a pragmatikus ütemezésünket hozzá kell ehhez igazítani, és figyelembe kell venni azt, hogy a Lisszaboni szerződéssel nincs igazán időnket, időt veszegetni olyan megbeszélésekre, ahol végül senki nem mond semmit akkor megkérdezném, hogy ezzel a két témával kapcsolatban, amit jelentéskészítőnk említett, van-e, aki szót kér? Surján úr elődje. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy ez az anyag, amit a jelentéstevőtől kaptunk, ez nagyon lényegesen és jól összefoglalja a helyzetet, de egyben nagyon nagy veszélyekre is fölhívja a figyelmet veszélyekről beszélek, ahol azt hiszem, hogy az első hibát a tagállamok követték el, és nem is most, hanem akkor, amikor nagyon késve született meg a jelenlegi érvényes intézményközi megállapodás és többéves költségvetési keret, hiszen egyszerre kellett új szabályok alapján meg elindítani a fejlesztési programokat, és ezeknek a szabályoknak a késlekedve való meghozatala azt eredményezte, hogy gyakorlatilag 2007-ben, 2008-ban alig mozdultak előre a kohéziós politikához kapcsolódó programok. Ez bizony egy tagállami hiba volt, de hát ezt már nem lehet jóvá tenni. Amit jóvá lehet tenni, azt a bizottság és a parlament megkezdte, nevezetesen hogy a szabályok észszerűsödjenek. De most egy költségvetési veszélyzónába kerültünk, amire a, az előadó a szóbeli bemutatásban is célzott, én ezt szeretném még tovább erősíteni. Igen nagy, az egész Európai Unió költségvetésénél nagyobb ígérvény áll e, előttünk, amit a következő két-három évben kellene kifizetnünk. Hogyan fog ez a pénz beférni az évről évre a tagállamok által lehetőleg a legkisebbre szortott éves kifizetési szintek alá? Itt olyan ellentmondás van, amit a jelenlegi számokkal én nem látok föloldhatónak, hiszen az az ígérvény, amire már szerződéseket is kötöttek a tagállamokban, annak a nagyságrendje az éves kohéziós politikának a háromszorosa. Ezt kellene besuszterolnunk az adott tető alá, én erre nem látok lehetőséget. Tehát hibáztathatjuk a tagállamokat, mert a késlekedés az mindenképpen hiba volt, de nekünk most már a hibáztatáson túl a megoldáson is törni kell a fejünket. És én pillanatnyilag nem látok más megoldást, mint hogy az a midterm review bekövetkezzék, hogy az időközi felülvizsgálat érdemi legyen, és ne üres szavakból álljon. Köszönöm szépen a figyelmet. Euh, Köszönöm szépen, Kozzolino úr következik. Köszönöm szépen. Alapvetően egyetértek azokkal a pontokkal, amik a kohéziós politikára vonatkoznak ebben a jelentésben, de azért néhány aspektust szeretnék kiemelni, konkrétan három aspektust, amire mindenképpen vissza kell majd térnünk itt a parlamentben. Olyan kérdések ezek, amiket mindenképpen meg kell oldalunk. Nézzük, mi ez a három dolog. Az első a 2011-es kifizetések kérdése. Itt tulajdonképpen előre kiszámítható kockázatokkal van dolgunk, ha fogalmazhatok így. Amit viszont sokkal problematikusnak tartok, az a 2012-2013-as időszak, ugyanis itt a kifizetések szintjén még nem látjuk pontosan előre, hogy milyen forrásaink vannak. Legalább a 2010-2011-es forrásokról már vannak elképzeléseink. Úgyhogy meg kellene néznünk, hogy ezekkel a kockázatokkal hogyan tud majd megbírkozni a költségvetési politika. A második pont az ellenőrzési politikák költsége. 2006-ban és 2007-ben meghoztunk néhány döntést, amikor a közösségi alapok programozását elindítottuk, és az ellenőrzésekkel kapcsolatban két eléggé egyértelmű probléma felmerült azóta. Tulajdonképpen ez az Európai Unió összes politikájára vonatkozik. Az első probléma a határidők problematikája, ugyanis azt láttuk, hogy szinte minden tekintetben késedelmesen valósultak meg az ellenőrzési politikák a tagállamokban. Általános ellenőrzésre mindössze 2009-ben került sor, és ez az ellenőrzés is rendkívül költséges volt, és így sajnos konkrétan az európai alapok kezelésével is problémák merültek fel. Pedig az alapok felhasználásának pontos ellenőrzése rendkívül fontos lenne. És végül a harmadik pont. Egyébként ez olyan kérdés, amiről részben szól a jelentéstevő, ez a megelőlegezett összegek kérdése. Itt most különösen a válságos időszakokra kell gondolnunk, ez ugyanis kétélű fegyver. A megerőlegezett kifizetéseket is ellenőrizni kell, tehát így még egyszer visszatérünk az ellenőrzés kérdésére. Egyébként pedig úgy gondolom, hogy eh, ha Olaszországra gondolunk, akkor a kohéziós politika mindenképpen magas kockázati szintű politikának tekinthető. Legalábbis, mint mondtam, Olaszországban és az elmúlt néhány évben ez mindenképp így volt. Hogyha az ellenőrzési politikára helyezzük a hangsúlyt, akkor elképzelhető, hogy a több éve elindított projektekben az előzetesen kifizetett összegek esetleg nem lehetnek hozzáférhetőek. Minden esetre úgy vélem, hogy maga a jelentés tulajdonképpen munkadokumentumnak tekintendő, vita alapnak tekintendő, és szerintem jól fogunk tudni dolgozni ezekkel az adatokkal. Köszönöm szépen, mondja az elnök következő hozzászólója a szó. Köszönöm. Szeretném elmondani, hogy ez a munkadokumentum, amit megkaptunk, elég részletes, elég teljes, jól beazonosítja a problémákat, azokat a problémákat, amiket az utóbbi néhány évben fedeztünk fel. tulajdonképpen a strukturális alapoknál már a negyedik programozási periódusban vagyunk, úgyhogy logikusan javulnia kellett volna a helyzetnek, de a helyzet mégis romlott négy ciklus után. Logikusan úgy gondolnánk, hogy hát javulhatott volna a helyzet, de sajnos a rossz kezelés és a strukturális alapok rossz felhasználása nem javult Egyetlen pozitívum merült fel a 2006. júliusában megszavazott rendelet. Jó lenne, hogy egy kicsit komolyabban foglalkoznánk ezzel a kérdéssel, mert mégiscsak mindenkinek meg kellene értenie, hogy a 2010 júniusi szöveg valamennyire mégiscsak negatívan befolyásolta az alapok felhasználását. Ami a közpénzek ellenőrzését illeti, ez mindenképpen szükséges, de hát végül az ellenőrzés ellenőrzésének ellenőrzésével fogunk foglalkozni, elveszünk a sok ellenőrzés között, és szem elől tévesztjük az alapvető célkitűzéseket. A 39-esben plusz ellenőrzésre történik javaslattétel. Hát én nem tudom, hogy egy ilyen plusz ellenőrzésnek van-e hozzáadott értéke, ugyanis itt tulajdonképpen a bizottság által kifizetett eszközöket fogjuk ellenőrizni, az előlegeket, vagy pedig azokat a kifizetett pénzeket, ahol esetleg magasabb lehet a hiba százalék a teljes kifizetett összeghez képest. A 39-es utolsó mondata azt mondja, hogy a kohéziós politikák hatását is vizsgálni kell. Hát szerintem nem szabad elfelejtenünk, hogy itt konkrét projektekről van szó. Ezzel kapcsolatban nem lehet semmilyen probléma, semmilyen hezitáció. Szerintem ennek egyértelműnek kellene lennie. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Már is válaszolnék. Ugyanis egy nagyon időszerű kérdés merült fel, Ráadásul ez mindenkire vonatkozik. Holnap is el fogom mondani, de ha már itt tartunk, akkor most is elmondom. A következő ülésünk április 27-én és 28-án lesz, de 27-én reggel kezdődik az ülés, ugyanis Lewandowski biztos úr el tudta fogadni a meghívásunkat, és bemutatja nekünk a költségvetési tervezetet még mielőtt ezt a sajtónak bemutatná. Így tehát mi még a sajtó előtt értesülünk majd erről. Még egyszer mondom, április 27-én délelőtt lesz tehát az ülés, nem pedig délután, ahogy az a szövegben szerepel. Vogán úr következik, parancsoljam. Köszönöm szépen! Úgy vélem, hogy a kohéziós politikáról lefolytatott bármilyen vita fontos vita, ezt ne felejtjük el. Meg kell néznünk, hogy ez hogyan kapcsolódik a kohéziós politikához, a kohéziós politika jövőjéhez, figyelembe véve azt, hogy az ötödik jelentés megjelenik most a kohéziós politikákkal kapcsolatban az idei év őszén. Nagyon fontos, hogy egyszerűsítsük az eljárásokat, ezzel egyetértek. Hát ez természetesen mondani könnyű, megvalósítani talán nehezebb, de mindenképpen igyekeznünk kell. Egy további fontos pont, ami a mostani remek szövegben felmerül, ez a kifizetések alacsony szintje. Nos, hát ez egy olyan téma, amivel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy a projekteket ugye elfogadják, de nem mindig kerülnek finanszírozásra is ezek a projektek. Tehát vannak olyan elfogadott projektek, amiket végül nem finanszírozunk. Ez pedig eléggé furcsa, nem tudom, hogy kit kell emiatt okolni, a tagállami szintet, vagy a regionális szintet, vagy pedig az állami támogatások nem működnek megfelelőképpen. Ezt nem tudom, de meg kellene nézni, hogy ki okolható, ki felelős ezért a helyzetért, és amennyiben ezt megtaláltuk, akkor javítani is tudnánk a helyzeten, hogy időben megtörténjen minden kifizetés. Köszönöm szépen, kedves kollégák! A főigazgatót szeretném most megkérdezni, hogy kíván-e hozzászólni, vagy szeretné-e elmondani a bizottság, illetve a bizottsági szolgálatok véleményét, többek között a kohéziós politikáról. Egyértelmű, hogy a 2009-es év és a 2010-es is így folytatódik, eléggé különleges volt. Először is megpróbáltuk a közösségi finanszírozást ahhoz igazítani, hogy a válságos helyzetben is fent tudjuk tartani gazdasági tevékenységünket. Ezt kétféle módon lehetett megtenni. Egy, plusz 5 milliárd euróval egészítettük ki a költségvetést két évi költségvetés tekintetében, tehát ez a közösség hozzájárulása az általános élénkítő csomaghoz, tehát ez a plusz 5 milliárd. Másodszorban pedig felgyorsítottuk a kifizetéseket azokban a hogy azokon a területeken, a kohézis alapok és a strukturális alapok esetében, ahol erre valóban szükség volt. Hetekkel fel tudtuk gyorsítani a kohéziós alapok hozzáférését, és ez sokszor pozitívabb eredménnyel járt, mint ez a két évre levontott 5 milliárdos költségvetés növekedés. Tehát a gyorsított hozzáférés sokszor jobb eredményt hozott, mint a plusz összegek. Mint ahogy Szidónia is elmondta egyébként, ez azért nem ok arra, hogy elfeledjük az óvatosság és a jó menedzsment szabályait, de hát az egyensúlyt sokszor valóban nagyon nehéz megtalálni. Most kérdezném a bizottsági főigazgatóság képviselőit, hogy kíván-e hozzászólni. Igen, igen, elnök úr, köszönöm szépen, és megpróbálom mindezt röviden megtenni. Először is általánosságban azt tudom elmondani, hogy a dokumentum, amit a jelentéstevő benyújtott nekünk, az a tények szintjén korrekt, megfelelő, és a bizottság álláspontja is nagyon sok helyen tükröződik ebben, de azért néhány elemnél pontosítanám a bizottság állásfoglalását, illetve válaszolnék is kérdésekre. Először is nézzük az előirányzatokat 2011-re, és utána pedig 12-13-ra. 2011-nél ugye szó esett arról, hogy a bizottság majd beszámol április végén a költségvetés tervezetről, így tehát a 2011-es költségvetés tervezet mindenki számára ismert lesz, és a kifizetéseknél pedig jelentős növekedést fogunk majd tapasztalni. Ami a 2012-13-as időszakot illeti, valószínűleg nagyon feszült lesz itt a helyzet az előirányzatok tekintetében, ugyanis, hogyha megnézzük, hogy a kifizetések rendszere, szisztémája hogyan működik, akkor azt látjuk, hogy nagyon komoly kifizetésekre kerül majd sor ebben a két évben. Hogyha esetleg addigra felmerülnek különleges igények, akkor is fel kell készülnünk arra, hogy legalábbis kezelhető legyen a helyzet, de egyelőre talán még korai lenne a 2012-13-as időszak esetében számokba bocsátkoznunk, mert ezeket még körülbelül sem tudnánk megtenni. Aztán visszatérve a 2009-es évre, ez egyfajta átmeneti év volt, átmeneti időszak volt, mint ahogy azt az elnök úr is elmondta. Egy új menedzsment és kontroll rendszer lépett érvénybe, és most már a tagállamok azt hiszem, hogy mindannyian teljesítették a feltételeket ennek az új rendszernek az alkalmazásának tekintetében, úgyhogy tulajdonképpen, ha fogalmazhatunk így, elértük az utazási magasságot és sebességet, úgyhogy most már megfelelőképpen működnek majd a dolgok. Ami pedig a kiegészítő előzetes kifizetéseket illeti, a dokumentumban a 2010-es évnél azt látjuk, hogy azok a kiegészítő előzetes kifizetések, amiket öt tagállam megkapott, esetleg felboríthatják a költségvetést, de véleményünk szerint, a mi számításaink szerint nem lesz semmilyen probléma. Ezeket az előlegeket megfelelőképpen tudjuk majd kezelni a 2010-es költségvetésben, nem lesz szükség kiegészítő vagy kiigazító költségvetésre. Ami az átmeneti kifizetéseket illeti, ezekkel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogyha felmerülnek plusz igények kiegészítő kifizetések tekintetében, akkor ez tulajdonképpen az év második felére vonatkozik majd inkább, és egyelőre nincsenek is meg a megfelelő információink. Egyelőre úgy véljük, hogy nem lesz szükség plusz kifizetésekre. A jelenlegi kifizetések kielégítőek és jó, pozitív módon működnek, eléggé bátorítóak az eddigi eredmények. A munkadokumentumban azt látjuk az előzetes kifizetésekkel kapcsolatban, hogy meg kell vizsgálnunk, hogy milyen célra kerültek felhasználásra ezek az előlegek. A dokumentumban az látható, hogy ezek az előlegek mindenféle ellenőrzés nélkül kerültek felhasználásra. Nos, azért szeretném elmondani, hogy amikor ezek az előlegek kifizetésre kerülnek, akkor a bizottság abban a pillanatban nem ellenőriz, amikor ezek az összegek kifizetésre kerülnek a tagállamoknak. De azért ezeket az előlegeket mindenképpen ellenőrizzük akkor, amikor a teljes összeg kifizetésre kerül tehát a rendes kifizetéssel együtt az előleg kifizetését is ellenőrizzük, tehát megvan a megfelelő ellenőrzési lehetőség, megfelelőképpen működik a rendszer. És a kiszámítási rendszerrel, a plusz 2 plusz 3-as rendszerrel kapcsolatban inkább majd négy szem közt válaszolok a kérdés feltevőnek, mert ez túlzottan bonyolult kérdés ahhoz, hogy ezt itt ö, kifejtsem. Még néhány szót szeretnék szólni az intézményközi megállapodásról és a kohéziós alap kiigazításáról. Megjelenik majd egy bizottsági közlemény április 14-én, és akkor a technikai kiigazításokról megkapnak majd minden információt önök is, illetve a tanács képviselői is. Ez egyébként az intézményközi megállapodás 17. pontjának felel meg, itt azokról a tagállamokról van szó, amelyek ezen alapokból részesülnek. Köszönöm. Köszönöm szépen a főigazgató úrnak. Szidóniát kérdezem, hogy szeretné -e lezárni ezt a vitát. Köszönöm szépen a megjegyzéseket, mondja Szidónia. Köszönöm a véleményt a kollégák részéről. Úgy gondolom, hogy ezek a hozzászólások segíteni fogják az elkövetkezendő munkámat, és jobbá teszik majd a szöveget. Engedjék meg, hogy egy valamit most tisztázzunk, szerintem kulcsfontosságú dologról van szó. A munkadokumentumom üzenete, vagy legalábbis amit én megkívántam fogalmazni, az elnök úr nem hallja a francia kabint, valami zizegés hallatszik, úgyhogy kérjük Szidóniát, hogy kezdje újra. Köszönöm szépen, hogy a Szidónia. Tehát szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki hozzászólt, és szeretnék tisztázni egy valamit. Tulajdonképpen a munka dokumentumomnak nem az a célja, hogy több pénz legyen a kohéziós alapokon belül a jelenlegi stádiumban, mert tudom, hogy ez jelenleg megoldhatatlan. És azt is tudom, hogy a bizottságnak egyelőre még becslése sincs arról, hogy mennyi kiegészítő költségvetésre lesz szükség. Úgyhogy csak annyit szeretnék leszögezni, hogy minden lehetséges igény, ami mint plusz kifizetés felmerül, hát nem meglepő fordulat tulajdonképpen, és ezeket majd az év során meg is fogjuk vizsgálni. Úgyhogy szeretném még egyszer leszögezni, hogy nem arról van itt szó, hogy mindenképpen plusz pénzeket követelek, én csak azt mondom, hogy amennyiben felmerül igény plusz pénzekre, akkor azt megfelelőképpen meg kell vizsgálni az érdekelt felek bevonásával. Azok az aggályok, amelyek az ellenőrzéssel kapcsolatban felmerültek, sokszor ahhoz kapcsolódnak, hogy kevés idő jut az ellenőrzésre, és ezért nem megfelelőek az ellenőrzések. Természetesen nem hagyhatjuk, hogy a kohéziós politika ellenőrzése ne legyen megfelelő. Tehát ezt a kettős célkitűzést mindenképpen össze kell hangolni, és együtt kell megvalósítani. Tehát egyrészt a kohéziós politika célkitűzéseit kell megvalósítani, másrészt pedig a kohéziós politika pénzeinek megfelelő ellenőrzését. Ezt a két témakört egymás mellett párhuzamosan kell kezelnünk. Nem hagyhatjuk, hogy a két tényező közül bármelyik is háttérbe szoruljon, másodlagos legyen, hiszen a megfelelő alapok és az alapok felhasználásának megfelelő ellenőrzése ugyanolyan fontos probléma. Ezeknek egymás mellett egyszerre kell megvalósulniuk, ezek mind kulcsfontosságúak. Nagyon szépen köszönöm, és várom a bizottság jövőbeli számításait. Rendben van, köszönöm szépen, mondja az elnök akkor azt javasolnám, hogy lépjünk tovább. Giovanni Lavia jelentése következik. A KAP jövője 2013 után. Itt ugye egy véleménytervezet megfogalmazásáról van szó, az illetékes szakbizottság az AGRI, és már is Lavia kollégája a szó è ovvio che questo tema della riforma della politica agricola comune è un tema rilevante. Mindenki számára egyértelmű, hogy nagyon fontos politikáról van szó, és hogy a mezőgazdasági politikát valóban közösségi szinten kell tartani. Az a költségvetés, amit elkülönítettünk erre a célra, igen jelentős része az EU összköltségvetésének, és a kapot mindenképpen történelmi fontosságú politikának kell tekintenünk. Ez így van az EU megalakulása óta. Mint említette az elnök úr, az illetékes ugye az Agri szakbizottság, és mi pedig véleménytervezetet fogunk megfogalmazni. Sajnálatos módon nagyon kevés időnk van, volt ennek a véleménynek a megfogalmazására, ugyanis amikor nekem ki kellett dolgoznom ezt a szöveget, akkor az agris szöveg végleges változata még nem is készült el, kicsit elcsúsztak a határidők. Tehát a témánk tulajdonképpen a KAP 2013 utáni jövője, és elsősorban az alapvető célkitűzések vizsgálatával kell foglalkoznunk meg kell néznünk, hogy milyen közös agrárpolitikát szeretnénk itt az EU-ban, hogy mik legyenek ennek a fő céljai. Egyetlen célunk a termelékenység növelése, vagy pedig esetleg vannak más céljaink? Célunk-e mindenképpen a minőségi termékek létrehozása? Tehát azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy minimum kettős célkitűzésről van itt szó, megfelelő mennyiségről és megfelelő minőségről. Egyébként a mezőgazdaság alatt nagyon sok mindent értünk, vidékfejlesztést, területfejlesztést, területkezelést. Egyébként pedig a klímaváltozás elleni harcnak is fontos része az agrárpolitika. Összességében elmondhatjuk, hogy a CO2 kibocsátás 30%-a a növénytermelésből származik. Tehát mindebből az következik, hogy olyan kápra van szükségünk, ami lehetővé teszi, hogy az EU általános célkitűzéseit megvalósítsuk 2013 előtt és után. Pénzügyi szempontból nézve tudjuk, hogy a KAP rendkívül fontos részét teszi ki az EU összköltségvetésének, és hogyha megnézzük az elmúlt éveket, évtizedeket, akkor azt látjuk, hogy talán egy kicsit csökkent a kap részesedése, most nagyjából valamivel 43 százalék fölött áll. Hogyha a 2013-as több éves tervezési periódust nézzük, akkor 39% fölött vagyunk valamennyivel rengeteget vitáztunk erről, nem csak a mezőgazdasági szakbizottság, hanem a mi szakbizottságunk is, és minden szakbizottságban egy kicsit másról szólt a káppal kapcsolatos vita. De mindenhol közös elem volt, hogy olyan kápra van szükség, ami valóban közösségi jellegű. a mezőgazdasági politikák újra nacionalizálása valószínűleg nem jó megoldás, tehát mindenképpen közösségi megoldásokhoz kell ragaszkodnunk. Nem csak technikai szempontból, hanem finanszírozási szempontból is. Úgyhogy még egyszer hangsúlyozom, valóban, valódi közösségi agrárpolitikára van szükség, nem engedhetjük meg az agrárpolitikák újra nacionalizálását. Abban a véleményben, amit elkészítettem, egyértelműen kiderül ehhez, amit az imént elmondtam, illetve az, hogy a múlthoz képest, és a múlthoz képest új célkitűzéseink vannak, és ezen új célkitűzések előéréséhez ennek megfelelő finanszírozási lehetőségek is szükségesek. Úgy gondolom, hogy mindez mindenki számára egyértelmű, és remélem, hogy a kollégák is egyetértenek ezzel. Köszönöm szépen, és valóban vannak határidők, amik, eh, tart, ami alatt meg kell ezeket a kérdéseket vizsgálnunk, és ezek nagyon szigorúak, mert a módosító indítványokra eh, április 13-a dél a határidő, és köszönöm a jelentés készítőjének, hogy eh, időre elkészítettem. Többen kértek szót, úgyhogy meg is adom a szót, de még előtte felhívom a figyelmet a Költségvetési Bizottságnak és a Végrehajtó Bizottságnak is két bekezdésre, amelyek különlegesen fontosak a jelentéstevő véleménytervezétől a hármas pont, és Giovanni most magyarázta el, hogy ajánlja, hogy a teljes mezőgazdasági politika finanszírozását tartsuk meg, ez egy nagyon érzékeny politika. Egy kicsit más ez az álláspont, mint amit a Költségvetési Bizottság alakított ki akkor, amikor a többéves költségvetési keretet kellett elfogadnunk, és amely jelenleg hatásban van, de Böge úr majd erről tud esetleg kiegészítést mondani. Másfelől a hatos ponttal kapcsolatban azt hiszem, hogy célszerű lenne, hogy a végrehajtó bizottság elolvassa ezt a bekezdést, és véleményt mondjon róla, mert itt egy eljárási problémáról van szó, és nagyon fontos lenne tudni, hogy mekkora a mozgásterünk értékelés mezőgazdasági kiadások tekintetében, figyelembe véve az új ütemtervet és a Lisszaboni szerződést. Első hozzászólónk Salvador Garriga.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 Azt szeretnénk, hogy a mezőgazdasági politika közös politika legyen, és hogyha ezt szeretnénk, akkor mindenképpen ö, költségvetési választ kell ö, találnunk. Bármit is mondjon a mezőgazdasági bizottság, az igazi válasz a mi ö, bizottságunktól fog származni, mert nekünk kell kialakítanunk a parlament véleményét a költségvetési ö, perspektívákkal kapcsolatban. Ha azt mondjuk, hogy a kapnak ö, továbbra is költség, ö, közösségi szinten kell megteremteni a finanszírozását, ez egy politikai választás kérdés kérdése, és én ezt teljes mértékben támogatom, de fontos, hogy ez kompatibilis legyen a 2020-as stratégiával. A 2020-as stratégiáról beszélünk, de a kohéziós politikában is. Fontos, hogy ezek a politikák a 2020-as stratégiát szolgálják. Tehát egy teljes mértékű kompatibilitásra és komplementaritásra van szükség a kap terveiről és a 2020-as stratégia között. A mezőgazdaság alapvető elem, hogy a klímaváltozás ellen küzdjünk, és hogyha azt akarjuk, hogy ez alapvető eleme legyen a klímaváltozási politikának, akkor fontos, hogy ez a kap is megfelelően kerüljön finanszírozásra. Más kollégák is elmondták, és szerintem ezen is el kellene gondolkodnunk, hogy a kap, legalábbis a kettes kategória nem alakulhat át a oly módon, hogy más kategóriákat innen finanszírozzunk, olyanokat, amelyek finanszírozottak az unió költségvetésében. A múltban tettünk ilyet, de szerintem ezt nem kellene megismételni, mert a mezőgazdasági kiadásokat kizárólag és szigorúan mezőgazdasági területen kellene eszközölni. Tehát ezek azok, mert ha nem, akkor téves következtetésekre jutunk a tekintetben, hogy mekkora legyen a dimenziója a mezőgazdasági költségvetésnek. Éppen ezért, elnök úr, úgy gondolom, hogy kollégánk, Lavia kollégánk úr által elkészített anyag el kellene, meg kellene, hogy kapja a bizottságunk támogatását. Elnök, köszönöm szépen. Akkor ez az Európai Néppárt véleménye. Annie Jensen kérte a szót, hogy megadja a liberálisok és demokraták álláspontját. Köszönöm szépen, elnök úr. Tudok csatlakozni ehhez a véleményhez, amit Lavia úr fejtett ki, és szerintem fenn kell tartanunk a közös agrárpolitikát. Ön említette, és különbözőképpen fogalmaztunk, a pénzügyi keretről szóló megállapodásunk kapcsán, illetve tárgyások kapcsán, de én nem értettem ezzel egyet. Ragaszkodom az álláspontomhoz. Azt gondolom jogos azt mondani, hogy közös megközelítést kell kialakítanunk a közösségi agrárpolitikáról, hiszen ez egy fontos ügy. Kaviesz úr véleménye a Leinen jelentéssel kapcsolatban. Ez azzal foglalkozik, hogy hogyan tekintünk a közösségi mezőgazdasági politikával. Ezt az Agriában megvitattuk. Lavia úrnak sikerült nagyon jó egyensúlyt kidolgoznia. A tényleges költségvetési kérdésekre összpontosított, és említette azokat az új dolgokat, amelyek a Lisszaboni szerződésből adódnak. A parlament részéről ez több kompetenciát jelent, illetve a parlamentre nézve, és az év során további problémákra számíthatunk, hiszen a, a kiegészítő levél rosszkor érkezik az új eljárás miatt. Természetesen különböző nézetek vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen nagynak kéne lennie a mezőgazdasági költségvetésnek, és valószínűleg különbözőképpen gondolkodunk arról is, hogy a jövőben minden bizony kisebb lesz a jelenleginél. Ez a valóság. Ezt egyelőre nem feltétlenül látjuk, hiszen uh, mi a közpénzeket, illetve az államháztartási helyzetet illeti nagyon sok tagországban, uh, ennek következményei lesznek az Európai Unió költségvetésére nézve is. Éppen ezért el kell gondolkodnunk arról, hogy a jelenlegi mezőgazdasági politika minden része megfelelőképpen működik-e, illetve arról, hogy van-e lehetőség további reformokra. Ezeket a reformokat az Agriban kell majd megvitatni. Azt gondolom, hogy további reformokra kell törekednünk, és én hiszek abban, hogy a tanácson belül minden bizonyal igény lesz további reformra. Ön elnök úr említette személyesen a, a saját forrásokról szóló anyagában, hogyha nem veszük figyelembe a jövőbeni ö, kap kialakításánál a helyzetet, akkor nehézségekbe kerülünk de erre a vitára még sor kerül majd. Laviesz úr jelentése semleges, ahogy ezt az ügyet kezeli, tehát ez nem jelent problémán, és én gratulálni szeretnék neki ehhez. Ő ezzel a jelentése azokra az ügyekre tért ki, amelyek valóban fontosak most a Lisszaboni szerződés hatályba lépésével. Én feltétlenül támogatom ezt a jelentést. Anna. Je remarque que cet après... Köszönöm szépen, Anne. Úgy látom, hogy ma nagyon harcosak a hölgyek, akik itt vannak, legalábbis a kifejezés mondjuk elég kemény. Sidonia az imént azt mondta, hogy harcosok találkozása volt ez a trialógus, és most Ann is a fegyvereihez ragaszkodik, de hát tulajdonképpen egyetértett a jelentéstevőnk semleges álláspontjával, ez is valami. Úgyhogy Ann, köszönjük szépen! a frakciója egyértelmű állásfoglalását, most pedig Aglund úr következik. Köszönöm, elnök úr, csak nagyon röviden. Én is gratulálni szeretnék Lavia úrnak a jelentéséhez, és köszönetet szeretnék mondani. Azt gondolom, hogy a Lájnán jelentés jó és kiegyensúlyozott. Egy dologra fel szeretném hívni a figyelmet Lavia úr jelentésnek harmadik pontjára. Azt gondolom, hogy ez sokféleképpen lehet értékelni. Ha jól értettem, ő nem, akar, ön nem akarja um, újból nemzeti hatáskörbe helyezni az agrárpolitikát, illetve renacionalizálni, hiszen a um, földrajzi helyzetükért kompenzálni lehet egyelőre nemzeti költségvetésekből bizonyos térségeket. És azt gondolom, hogy a hármas pontnak talán ez lenne a célja, és örülnék annak, ha a folyamat során egy kicsit pontosabban fogalmaznánk ezen a ponton, hogy ne lehessen ezt a bekezdést félreérteni. Finnország az egyik legészaki ország, ahol van mezőgazdaság, és jelenleg még mindig egy méter hó van. Hát ott nehéz mezőgazdasági művelést folytatni, de azért próbálkozunk. Köszönöm. Hát nem tudom, hogy ebből mit kell levonnunk, mint következtetés, talán azt, hogy a globális felmelegedést akkor önök támogatják, de hát minden esetre azt meg kell állapítani, hogy különböző a helyzet a különböző tagállamokban. Grelia asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem fogok harcosan hozzászólni, inkább csak olyan elemeket szeretnék felvetni, amik fontos részei a vitának. Az első elem az volna, hogy a gazdasági és a környezetvédelmi aspektusokat figyelembe véve valóban mély reformra szorul a káp. Sokszor nagyon nehéz megvédeni azt a kapot, ami most működik, hiszen a pénzek 80%-a a gazdák 20%-ának a zsebében landol. Nem hinném, hogy ez az arány jó lenne. Nem hinném, hogy ezt egy ilyen változó piaci időben megfelelő politikának nevezhetnénk, ez az általános megjegyzésem. Tudom, hogy elnök úr nagyon szépen bánik a szavakkal, és nagyon ügyesen fogalmaz, és hogy azt is elmondtuk, hogy mennyire jó és mennyire semleges ez a szöveg, én egyébként nem nagyon látom a semleges és a szintelen közötti különbséget. Szerintem ez a szöveg inkább szintelen, inkább semmilyen, nem pedig semleges. Ugyanis hiányoznak belőle olyan fontos megállapítások, amiknek mindenképpen itt kellene szerepelnie. Úgyhogy szerintem inkább halovány ez a szöveg, nem pedig semleges. Olyan alapvető célkitűzések nem szerepelnek benne, amit pedig mindannyian szeretnénk itt látni, többek között a KAP finanszírozása, a fenntartató fejlődés, a közvetlen kifizetések és a piacfelügyelet közötti kapcsolat. Hát jó lenne, hogyha ezeket az koherencia hiányokat az első és a második pillér között valahogy ki tudnánk küszöbölni, valamint a kereszt megfeleltetésre is egy kicsit nagyobb hangsúlyt kellene fektetni. Olyan politikáról van szó, amit nagyon sokan bírálnak Éppen ezért a kapot valahogy a polgárok szemében legitimé, használhatóvá kellene tenni. Az is jó lenne, hogyha olyan célkitűzések lennének, amelyeket osztanak a polgárok is, például a klímaváltozás elleni harc és a megfelelő területfejlesztés. Természetesen integrált politikáról van szó, annak is kell maradnia, de egy kicsit szolidárisabbá kellene válnia, mint amilyen most. Nem szeretnék további vitákat megnyitni, de szerintem a KÁP alapvető célkitűzéseiről is vitázni kellene. Hogyha nem értünk egyet abban, hogy mi a célja a kápnak, akkor nem jutunk semmire, de ha a célok közösek, akkor bizonyára meg lesz a finanszírozás is a célok mögött. Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves kolléganő, amit elmondott, az valóban helyén való, és indokolja is, hogy miért nyújtott be módosító indítványokat. Így ezt a kis semleges szöveget egy kicsit jobbá tehetjük, egy kicsit megfűszerezhetjük. És ez is nagyon fontos, amit az utolsó pillanatban elmondott, gondolom Reimer Böge erre reagálni is fog, és mindjárt meg is adom neki a szót. Tehát az utolsó mondatában az volt, hogy a kápot először is a célkitűzések oldaláról kell megközelíteni. Mit várunk el a káptól? És csak utána a célok mögé kell felsorakoztatni a büdzsét. A legutóbbi költségvetési tárgyalásokon viszont nem ez volt feltétlenül a tanács megközelítése. A francia delegáció nem is értett ezzel egyet. Először is a költségvetést megtárgyaltuk, hogy ez 7 évig ugyanolyan szinten legyen. Hát eléggé furcsa vita volt ez, mert utána végül arra az eredményre jutottunk, hogy az egyetlen mozgástér, ami megmaradt költségvetési szinten az, elma, az elmúlt három évben, az az a költségvetési többlet, ami a kábból fennmaradt. Csak hogy voltak olyan gazdáink, akik egyenesen csődbe mentek az elmúlt évben az árak leesése miatt és hát szerintem ez eléggé ellentmondásos és furcsa eredmény. Elvileg meg kellett volna védeni a gazdákat, és garantálni kellett volna egy bizonyos költségvetési szinttel a túlélésüket, de ezek a kifizetések nem történtek meg, és sajnos nagyon sok gazda nagyon nehéz helyzetbe került az elmúlt években. Reimer Bőge. Ja, vielen Dank, Herr Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy jelenleg a tervezet Költségvetési Bizottság tervezete az Agri saját kezdeményezésű jelentéséhez kiegyenlített. Nagyon érdekes aspektusokat hallottunk a kolléganőtől, de szakbizottságként arra kell figyelnünk, hogy nem szabad túlságosan az illetékes szakbizottság kompetenciájába beleavatkoznunk a vita és azok az elemek, amelyeket a kolléganő az imént megemlített, megpróbálják a tervezetben Lájnán kolléga saját kezdeményezési jelentéséhez, majd hétfőn az ülésen a saját szemszögéből fog válaszolni erre a jelentés tervezetre. És a nem állandó az ideglenes bizottság kapcsán is ugyanez volt, a jövő Európai Unió előtt álló pénzügyi kihívások kapcsán. Hasonló volt a helyzet, és a jogalkotásban, az együttdöntési eljárásban meg kell tudnunk állapodni, illetve amit a pénzügyi keretben mondunk, fontos, hogy ehhez kompromisszum szülessen, és a parlamentnek kompromisszumot kell kompromisszumhoz kell uh, javasolnia, illetve ehhez kell ragaszkodnia, nem úgy, ahogy annak idején a nem hivatalos anyagban novemberben történt, amikor elhangzik az, hogy két opció áll nyitva a közös agrárpolitika számára, vagy jelentős csökkentések történnek, vagy renacionalizáció. Ez volt annak idején a nem hivatalos anyag javaslata, amely eh, átmenetileg a papír szemetesben landolt. Éppen ezért egy kis helyesbítést szeretnék tenni mindezek ismeretében. A ideglenes eh, szakbizottság nehezen érte egy kompromisszumot az agrárpolitika társfinanszírozását illetően, és azt mondtuk, hogy mi szeretnénk európai mezőgazdasági politikát, de abban az esetben, ha a tagországok nem hajlandóak megfelelő finanszírozást biztosítani a közösségi költségvetésen keresztül, ebben az esetben el kell gondolkodni a nemzeti társfinanszírozás lehetőségéről elgondolkodni. Tehát nem arról volt szó, hogy a renacionalizációt fogjuk követelni, illetve automatikusan a társfinanszírozáshoz ragaszkodunk, hanem szeretnénk egy olyan közösségi agrárpolitikát, amely, ha nehezen is áll össze, ezt a tanács miatt, erre számíthatunk a tanács miatt, akkor fontos, hogy legyen alternatíva. Ez volt a nehéz kompromisszum. Természetesen el kell mondani azt, hogy ma a közösségi agrárpolitikában mind a kettővel rendelkezünk. Létezik a teljes finanszírozás, amelyet kivettünk a közösségi költségvetésből, és vannak olyan intézkedések, amelyek esetében társfinanszírozás szükséges, de ha költségvető hatóságként dolgozunk, akkor azt is szem előtt kell tartanunk, hogy költségvetési szempontból beleértve a korrektúra mechanizmusokat, a saját eszközöket is. Itt az elosztás igazságossága egy sokrétű téma, és itt nem fog megállni a témák, illetve a problémák sora. Oui. Uh, uh, uh, Igen, az egyik paradox, mert több is van ezekben a, az európai agrárpolitika finanszírozásokban. A kap, hát leginkább ellenzők nem akarják, hogy plafonja legyen a támogatásoknak. De ezt nem részletezem, Jutta Hauk. Köszönöm szépen. Én értem azt, hogy miért hangzott el ez a kritika egy kicsit szintelen, ez az anyag. Itt egy véleménytervezetről van szó, Giovanni Lavia eh, véleménytervezetéről. Én értem, hogy a kolléganő ezt miért találta szintelennek, de nem tudunk minden paragrafus eh, mögött eh, mindig kiállni. Ezben az esetben ez így van, pont azért, mert semleges a fogalmazás. Tehát itt a Költségvetési Szakbizottságban nem vagyunk illetékesek az új közösségi agrárpolitikáért. Ez nem feladatunk. Én teljes mértékben osztom Bölge úr véleményét, nem akarunk renacionalizációt, ez az egyik dolog. Másrészt nem tudok egyetérteni a véleménytervezet szerzőjével a harmadik bekezdésben megfogalmazottakkal. Amikor arról van szó, hogy különbségek vannak az egyes tagországok között, és ezt el, el kell kerülni, akkor ez azt jelenti, hogy az európai költségvetésből akarjuk finanszírozni a kapot. Ezek a diszparitások léteznek akkor is, ha teljes mértékben az európai költségvetésből fizetünk, kivéve a kisebb lábacskákat, a vidékfejlesztést is többek között, itt társfinanszírozás van. Tehát ez az EU 12 vagy 15-ök véleménye, de nem az EU 27-ek véleménye. Éppen ezért azt gondolom, hogy ezt a bekezdést meg kell változtatnunk, legalábbis annyira, hogy kimondjuk, nem akarjuk a renacionalizációt, ez így rendben van, és fair és egyenlő módon kell az európai költségvetésből ezt finanszírozni. A mezőgazdasági politika céljait amúgy is meg kell határozni, ezt itt nem tudjuk megtenni a Költségvetési Szakbizottságban. Április 13-áig erre nincs is lehetőség, de én szeretném, hogyha a kifizetések, amelyeket az európai költségvetésből eszközölnek, ugyanazon kritériumok alapján történjenek, és ne történelmi felső határok alapján. Én ezt nem találnám fernek az új tagországokkal szemben sem és itt jelentősek a különbségek, ezzel tisztában vagyunk. Éppen ezért úgy gondolom, hogy ezt eh, bevehetnénk a saját jelentésünkbe. Azt gondolom, hogy nem kéne rögzítenünk azt, hogy akarunk-e társfinanszírozást, vagy nem, ezt eh, kihagyhatnánk a bekezdésből, és az aggarinak Ők illetékesek a reform témájában, rájuk kéne ezt a feladatot hagyni velünk együtt, de nem április 13-áig kell ezt a feladatot elvégezni. Mindig szem előtt kell tartanunk azt, hogy április 13-a módosítók benyújtásának határideje, és a hónap végén szavaznunk is kell. Rendben, köszönöm Jutta. Kozlik úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. fontos látni az, hogy merre megy a világ. Az Egyesült Államok egy 50 éves tervet fogadott el arról, hogy hogyan oldják meg a mezőgazdasági termelés és az élelmiszer termelés problémáit. Stratégia kérdésén kezelik ezt, és stratégiai fejlesztést rendelnek mellé, és nem rejtik véka alá, hogy a világpiacot uralni kívánják. Élelmiszer területen vezet, világvezetők akarnak lenni. Ezt öt évvel ezelőtt döntették el, és azóta lépésről lépésre hajtják végre. Jobban szervezik meg a termelést, genetikailag módosított termékeket is termelésbe állítanak, és ezt a tendenciát követik, hogy hatékonyabb legyen a termelés. Hasonló utat választott Brazília, Argentína, és néha úgy gondolom, hogy Európa egyre inkább speciális megoldásokat keres, olyan megoldásokat, amelyek a tagállamokat védik egymástól, és nem figyelünk arra, hogy hogyan legyünk versenyképesek globális szinten. Ehelyett, hogy azt, néz, hanem ahelyett azt nézzük, hogy az egyes országok érdekeit támogassuk, és szerintem ez Európának egy komoly problémája, és nagyon nagyok a félelmek a tekintetben, hogy hogyan fog alakulni Európa mezőgazdasága a jövőben meg hosszú távú problémákat rövid távú megoldásokkal akarunk megoldani a rendszeresen azt látjuk, hogy improvizálás történik. Kísérleteket látunk arra, hogy valamilyen módon változtassunk, igazítsunk a dolgokon, a mezőgazdasági és az élelmiszer termelésen. Az egyéni ö, ö, igények, tervek azok mások, de fontos lenne elkerülni, hogy nacionalizáljuk ismételten a mezőgazdasági termelést Európában de már eddig ez részben így van azzal, hogy a tagállamok különböző módon járulnak hozzá. Nem ö, ö, kollektívé tesszük a termelést Európában, hanem azokat az arányokat tartjuk fent, amelyek történeti arányok. Tehát fragmentált, töredezett kis termelés folyik, és ez nem lesz versenyképes, és nem leszünk képesek szembenézni azzal a nagy nyomással, amit a globális szereplők helyeznek ránk. 10-15 év múlva azt látjuk, hogy újabb intézkedésekre lesz szükség, különösen európai szinten, és fontos lesz azt megnézni, hogy hogyan tudjuk a saját belső piacunkat megvédelni. Végén protekcionist intézkedésekre lesz szükség ahhoz, hogy saját termelésünket meg tudjuk védeni az óriási versenytől, ami Európán kívülről jön. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen, Düran asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én nem leszek ennyire negatív, hanem néhány elemről szeretnék beszélni, és egy kis távolságot is szeretnék tartani ahhoz képest, amik elhangzottak. Úgy gondolom, hogy ennek a jelentésnek megvan az az értelme, hogy eléggé konzervatív, és ezt én a saját értékén értékelem. Tehát elutasítja az újranacionalizálást, a közösségi szemléletet védelmezi. Talán nem eléggé világos a tekintetben, hogy mi a kapcsolat az első és a második pillér között. A C pontban jól elmagyarázzák, hogy mit jelent a mezőgazdaság tágan ért, széles értelembe véve, és ezzel egyet egyet is értek, és e, e, ugyanakkor úgy gondolom, hogy még hogyha a mezőgazdasági bizottság nyilván fel fogja használni az új Lisszaboni kompetenciáit, hogy mezőgazdasági politikát határozzon meg. Azért szerintem nem helytelen, hogyha a Költségvetési Bizottság legalábbis utat mutat, hogy mégis mi lenne az érteke a költségvetésnek. Tehát legalábbis orientációs szinten ezt meg lehet tenni. Én is fogok benyújtani módosítókat arra, hogy világosabb legyen egy kicsit, amit mi az élelmiszer szuverenitásnak hívunk, az nem az amerikai modell, amelyik éppen, hogy itt Európában azt jelenti, amit mi nem szeretnénk. Tehát egy közös európai mezőgazdaságpolitikánk legyen, de ez vegye figyelembe a sajátosságokat, a legrövidebb útvonalakat, a mezőgazdászok megfelelő bérezését és a kisgazdaságoknak az életképességét is az Európai Unióban. Tehát néhány módosítót fogok benyújtani, hogy ezeket az orientációkat pontosítsam, anélkül, hogy a tartalmat megváltoztatnám, de egyébként én nagyon örülök annak, hogy ez a jelentés fenntartja az alap értelmezéseket, amelyek időnként veszélybe kerülnek, de ebben az esetben nem ez a helyzet, mert közösségi szemléletet, jelentős költségvetést kívánunk fenntartani. Én nagyon remélem, hogy ez így megőrzésre kerül, de legalábbis nagy jelentős lesz a közös költségvetés, és nem lesz újra nacionalizálás. Köszönöm. Jó, merci. Elnök, köszönöm szépen kérem akkor a jelentés készítőjét, hogy zárja le ezt az eszmecserét, ami rendkívül gazdag volt. Csak egy dolgot, hogy egy kicsit tisztázzuk a vitát, amikor nacionalizá- újra nacionalizálásról beszélünk a kapnak, most függetlenül attól, hogy kinek mi az álláspontja, nekem nem az a feladatom, hogy bármelyik álláspontot is védelmezzem. De azért azt látni kell, hogy amikor mezőgazdasági vezetőkkel beszélünk, akkor itt van egy kis kavarodás. Három különböző szint van. Van először is az, hogy rögzítésre kerül a szabályok, az közös agrárpolitika, a piacszervezés egyebek, amelyik mostantól már együtt döntés alá tartozik, a parlament és a tanács együtt dönt tehát azt hiszem ez egy olyan pont, amivel elég nagy a konszenzus, a szabályai megvannak a közös agrárpolitikának, és ezeket közösen kell európai szinten meghatározni, és az Európai Unió kompetenciába tartozik. Emellett van egy második szint, amelyik a finanszírozási szint, azaz e, Brüsszelben elhatározzák a politikát, eddig ez 100%-ban az első pillér vonatkozásában az európai költségvetés finanszírozta, és ennek meg is kell maradnia. És aztán van egy harmadik szint, amelyik már a nemzeti kiegészítősei az európai közös agrárpolitikának. Minden országban vannak kiegészítő nemzeti szabályok, és adott esetben vannak nemzeti kiegészítő támogatások is. Mondjuk mondanám az úgynevezett de minimis támogatások. Furcsa, hogy így nevezzük őket a tejválsággal nagyon sok ország úgy döntött, hogy fizet a mezőgazdasági termelőknek vagy de minimis támogatást, vagy más módon fizetéshalasztással, vagy járulékfizetési halasztást, vagy adófizetési haladékot adott nekik, és egyebeket és függetlenül attól, hogy ennek milyen a pénzügyi aspektusa, vannak nemzeti szabályok, környezetvédelmi szempontban versenyszabályok is lehetnek mások országonként. Van egy probléma, amiről keveset beszélünk, de szerintem mégiscsak felvetődik ugyanúgy, mint az ipari területen, hogy a belső piac jó működése, tehát a mezőgazdasági termékek szabad mozgása az unión belül a tisztességes verseny az európai termelők között. Tehát azért látni kell ezt a három különböző szintet. A mezőgazdasági politikának a tartalma, amelyik európai szinten alkalmazandó, aztán ennek a politikának a finanszírozása és a nemzeti kiegészítések. Tehát amikor azt idézzük, hogy mit is jelent az újra nem, nacionalizálás, akkor látni kell ezt a három különböző szintet. Ja, akkor a jelentés készítőjét kérem, hogy zárja le ezt a véleménycserét. Köszönöm szépen, elnök úr, és a kollégáknak is szeretnék köszönetet mondani az értékes hozzászólásokért. Azt gondolom, hogy ez a vita nagyon hasznos volt, és a téma további feldolgozásához is sok segítséget nyújtott. Minden bizonyal sokáig fog bennünket még mindezt foglalkoztatni, és a vélemény tervezeten kívül a téma aktuális marad. Mielőtt még eh, végkövetkeztetéseket vonnánk le a 2013-as agrárpolitika reformja kapcsán. Tisztelt kollégák! Világos, hogy eh, ez most egy véleménytervezet a saját kezdeményezésű jelentéshez. És a bizottság közleményéről van szó, erre még mindenképpen vissza kell térnünk. Jogalkotási szövegről van szó. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy lehetőségünk van a véleményünket még sokkal részletesebben érvényre juttatni és azt gondolom nagyon jó lenne, hogyha az Agrinak lehetőséget biztosítanánk arra, hogy bizonyos technikai elemekről még részletesebben nyilatkozzanak. Az Agri minden bizonyal a megfelelő szakbizottság, hatékony szakbizottság, és kommentálni fogja majd az első-második pillérben a politikák megtartását. A tapasztalatok alapján a vidékfejlesztés, a vidéki térség politikája továbbra is jelentős marad, hiszen ez egy nagy jelentős részben egy kicsit homályos terület, de a közösségi agrárpolitika fontos, hogy közösségi finanszírozásban maradjon. Számomra ez az üzenet nagyon fontos, és bizonyos intézkedések, bizonyos egyéni intézkedések finanszírozásával kapcsolatban, például a hátrányos térségeknek jutatott segítségnyújtás, illetve ezek finanszírozása, olyan intézkedések, ahol már amúgy is eh, létezik társfinanszírozás, és a tagországi költségvetések ezekhez hozzájárulnak. Azt gondolom, hogy az általános felosztás, amelyet már jól ismerünk, nem rejti véka alá azt, hogy közösségi agrárpolitikára van szükségünk, közösségére, valóban közös agrárpolitikára. A közös politika, amelyet az Európai Unió határoz meg. És az eszközöktől eltekintve eh, a célokról folyamatosan beszélni kell. Az agrárpolitikában számos plusz elem szerepel, már nem csak egy olyan politikáról van szó, amelynek tervelnie kell, a termékek minőségének megtartása sem egyetlen cél, hanem egy olyan politikáról van szó, amely más aspektusokkal is foglalkozik, és a közvélemény érdeklődése is nagyon fontos ezen témák iránt. Éppen ezért figyelembe kell venni mindezt, amikor az európai gazdákról van szó. Minden bizonyal szükség van arra, hogy a közösség polgárait erre érzékenyé tegyük. Nem azért juttatjuk ezeket a, a támogatásokat, hogy a gazdák gazdálkodni tudjanak, hanem közös értékekről van szó, a környezetvédelem megóvásáról, közösségi javakról a környezet minőségének javításáról, a széndiokszid csökkentéséről, a széndiokszid megkötéséről. Ezek mind-mind olyan pontok, amelyeket a vitán fel kell vetni, és ezekre a kérdésekre érzékenyé és fogékonyá kell tenni a közvéleményt. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Kihagytam a főigazgató urat, meg kellett volna még egyszer adnom neki a szót különösen a hatos ponttal kapcsolatban, akkor most parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon érdekes vitáról van szó, nézzük a technikai kérdéseket. Tulajdonképpen csak azt szeretném elmondani, hogy ellentétben azzal, ami a hatos paragrafusban szerepel, a bizottságnak igenis célja az, hogy elkészítsen egy ilyen kiegészítő levelet, egy ilyen kiigazító levelet mezőgazdaság témakörében, tehát a megfelelő adaptációval igenis foglalkozunk. Köszönöm szépen, mondja az elnök, gondolom akkor az előadó felveszi majd a kapcsolatot a bizottsággal, és akkor kiavítják ezt a részt. Akkor nézzük a dátumokat. Először is a módosítók leadási határideje. Nagyon örülök annak, hogy sok módosítónk lesz, ezek végre megfűszerezik majd ezt a szöveget, A módosítók benyújtásának határideje 2010. április 13. déli 12 óra. Április 27 vagy 28-án szavazunk a szakbizottságban. Az agris szavazás június 2-án lesz, a plenáris szavazás pedig a júliusi héten lesz. Nagyon szépen köszönöm az eddigi vitát. Lewandowski úr néhány pillanat múlva megérkezik, Addig is a 13-as pont következik. Kálfin úr a vélemény előadója kérte, hogy vegyük előre ezt a témát. Az államháztartás hosszú távú fenntarthatósága és a gazdaság élénkítés egy javuló, gyógyuló gazdasági kontextusban. Reméljük, hogy ezeket a gyógyító megoldásokat Kálfin úr el is mondja nekünk. Uh, Elnök úr, kollégák, egy olyan véleményről van szó, amelyet a szakbizottságunk támogat, és az ECOLNA társ bizottság. Ez a jelentés a parlament véleményét is tükrözi a bizottsági októberi kommunikével kapcsolatban. A jelentés olyan politikákra összpontosít, amelyek lehetőséget biztosítanak a gazdasági válságból való kilábalásra, a gazdasági politikák koordinálását szeretné erősíteni, konzervatív fiskális politikákat, a növekvő adósságszintek megszüntetését, felhívja a figyelmet tagországi gazdaságok sajátosságaira. Ezek a témák számos reakciót váltottak ki, és azt gondolom, hogy a jelentés minden bizonyal élénk vitát fog fel kiváltani. Az európai költségvetéssel kapcsolatban a szakbizottságnak álláspontot kell kialakítania. A jelentés összefoglalja azokat a pontokat, amiket fontosnak tartunk, és ezek a következők lennének, csak nagyon röviden sorolnám fel mindezeket, melyekről gondolom azt, hogy nagyon fontos, hogy a végső verzióban ezek megjelenjenek. Először is Fontos, hogy a gazdasági politikák széles körül koordinációjára kerüljön sor, ez egy fontos feltétel. Szeretnénk azt, hogyha a szinergia hatások is megjelennének a koordinálásból adódóan a biztonság és növekedési paktum nem tartja be a konvergenciákkal kapcsolatban a stratégiát, és szeretnénk a mechanizmusok és a célok áttekintését, revízióját a konvergencia kapcsán, illetve az Európai Monetáris Alap esetleges felállítását is célba vettük. Szeretnénk jelezni azt, hogy a válság idején a közvéleményt aggasztja az európai költségvetéshez való hozzájárulás, 73%-a a e, közösségi költségvetésnek a nemzeti költségvetésekből érkezik, és egyértelműen el kell mondani azt, hogy az európai költségvetés európai többletértéket terem, és ezt is tükröztetni kell a szakbizottsági jelentésben, annak érdekében, hogy e, összefogjuk azokat a véleményeket, amelyeket a különböző tagországokból hallunk, és a válságok idején csökkenteni kell a költségvetési költségvetés megfelelően a közösségi költségvetésekhez. Itt pozitív példákat sorolhatunk fel, például az, új, az élénkítési terv, azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó példája volt a negatív hatások kiküszöbölésének amelyek a gazdasági válságból adódtak. A jelentés legfőbb gondolata, mert a véleményünk legfőbb uh, szempontja a közfinanszírozás stabilitása, ez közvetlenül kapcsolódik az európai költségvetéshez és annak finanszírozásához. Éppen ezért bármely politikák kerülnek elfogadásra, annak érdekében, hogy a gazdasági válságból ki tudjunk lábany, ezek eh, széleskörű koordinációjára van szükség, és az európai költségvetés európai hozzáadott értékét is hangsúlyozni kell, és új mechanizmusok kialakításán kell fáradozni annak érdekében, hogy a tagországok gazdaságát a konvergencia pályára helyezzük. Azt javaslom, hogy ezek legyenek a legfőbb pontok, hiszen ezek eh, különösen fontosak az európai költségvetés számára. Köszönöm szépen! Merci, monsieur le rapporteur. Uh, monsieur Aglund. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, Aglund úr a szó. Thank you, Chairman. Uh, let me first of all comment upon... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is hagy beszéljek az ütemezésről. Ez a kérdésnek a kezelése tudomásom szerint, látunk is információt erről, ez 25-én csütörtökön került elő, ez éppen húsvét előtt volt, és hétfő volt a határidő egy zöld héten. Tehát tudomásom, tudomásom szerint szinte mindenki lekéste a határidőt, ami persze szígyen, de ezért úgy gondolom, hogy sokkal több módosító is lehetett volna hozzá, és hogyha ez nem így lett volna időzítve, ezért eh, remélem, hogy a titkárság ezt feljegyezte. Nem igazán jó az ilyen témákat így kezelni. Egy kis eh, bírálat az eljárással kapcsolatban. Ami a témát illeti maga, árnyék jelentéstevő vagyok, és elég nehezen dolgozunk ezen a területen. Különböző vélemények vannak ezzel, kapcsolat, ezzel a témával kapcsolatban. Vannak frakciók, amelyek eh, egyetértenek, mások pedig nagyon más véleményen vannak, mint a jelentés készítője. Én az utóbbi ö, frakciókhoz tartozom, és konstruktív ö, vitára van szükség, és megpróbáltunk ö, kompromisszumos módosítókat elérni, de ez nem jött össze. Annyira távoliak az álláspontok. Nagyon őszintén a az én frakcióm is lekéste a határidőket, és valószínűleg nagyon sokat nyújtottunk volna be, hogyha nem késtük volna le a határidőt. Ezért elnézést kérek a jelentés tevőjétől minden miatt. És, de ez csak azért van, mert a titkárság szerintem rosszul tervezte, rosszul időzítette, és elnézést a titkárságtól, hogy kritizálom a véleményemmel, de ez a téma mindenképpen fontos, és érdemes lett volna hogy a közfinanszírozásra kapcsolatban el tudjuk mondani. Hogyha nem vetünk véget ennek a költekezésnek és kölcsönzésnek, akkor a végén nem fogjuk tudni garantálni az európai jóléti államot, amit szeretnénk létrehozni. Éppen ezért az ekonban kialakítottunk egy álláspontot, ahol sikerült egy általános megközelítést létrehoznunk ebben a rendkívül nehéz témában. A mi frakciónk nem tud egyetérteni a sem a 8 sem a 9-es pontban, és vannak még egyéb pontok is, amelyek véleményünk szerint nem azt az álláspontot képviselik, ami szükséges lenne ebben a nagyon nehéz gazdasági helyzetben. Tehát elnök úr, arról tájékoztassam, hogy mi a vélemény ellen fogunk szavazni, és a titkárságtól pedig azt kérem, hogy jobban időzítsenek, hogy a módosítókat el lehessen készíteni, és kompromisszum is található legyen, mert nagyon sok olyan dolog van, tulajdonképpen jog, de mint már említettem, nagyon nehéz lenne számunkra, hogy mellette szavazzunk. Köszönöm. Bien, merci, mon cher collègue. Köszönöm, kedves kollega, jelentés tervő, nem tudom, hogy kíván-e. Jaj, elnézést, mondja az elnök Storia úr, következik. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, aș dori să subliniez că noi am propus trei amendamente Szeretném hangsúlyozni, hogy három módosítót nyújtottunk be, és egyetértünk abba az a két kompromisszumos javaslattal, amelyet a jelentés készítője Kalfin úr készített. Itten az A kompromisszumról és a B kompromisszumról van szó. A jelentés tevő két szóbeli módosítót nyújtott be, a szóbeli egyest, itt vannak bizonyos fenntartásaink, mert úgy gondoljuk, hogy az Európai Unió költségvetése a jelenlegi szabályok szerint vagy szóval semmiképpen sem lehet deficites, tehát mindenképpen egyensúlyban kell, hogy legyen következésképpen. Ez a módosító ö, feleslegessé válik, ami a kettes számú szóbeli módosítót illeti, azt javasoljuk a jelentés készítőjének, hogy tegyen hozzá még valamit, mindjárt angolul felolvasom. To ensure the long-term sustainability of public finances. Mulțumesc, atât am avut. Merci, chers collègues. Elnök, köszönöm szépen, kedves kollega. Nyilvánvaló, hogy ezzel a rendkívül fontos témával kapcsolatban a Költségvetési Bizottság egy kicsit kényes helyzetben van, mert a szerződések minket az észszerűség, a visszafogottságra köteleznek költségvetési tekintetben és a tanácsokat kell adnunk a tagállamoknak, amelyek viszont nincs ugyanilyen kötelezettségük, és természetesen itten megosztottak vagyunk, mert egyfelől arra szeretnénk ösztönözni őket, hogy készítsék, a, vagy kövessék a mi erényes magatartásunkat, ugyanakkor, hogyha lehetne egy kicsit kevésbé erényesek legyünk, azaz több pénzünk lenne a tagállamoktól, akkor más lenne a helyzet. Tehát akkor kérdezem, hogy kíván-e reagálni a módosító indítványokra? Köszönöm szépen, elnök úr! Én is úgy gondolom, hogy nincs igazán időnk arra, hogy itt nagyon mélyreássunk a témában. De megint csak arról van szó, hogy a maga jelentés nagyon sok kérdést vet fel. Nincsenek kétségeim afelől, hogy nagyon különböző vélemények jöhetnek, alakulhatnak ki úgy gondolom, hogy a mi bizottságunkban ragaszkodnunk kell a költségvetési szempontú véleményekhez, és nem szabad belemennünk egyéb témák vitájába. Ilyen az időzítés, ez van, megpróbáljuk amennyire lehet elérni, a létrehozni a kompromisszumokat. Köszönöm, elnök úr. Elnök, köszönöm szépen. Akkor nagyon nagy örömmel üdvözlöm János Lewandowski volt kollégánkat, a kiköltségvetési biztos, és nagyon üdvözöljük ebben az új funkciójában, és első alkalommal hivatalos formája, formában üdvözöljük őt itt. És látjuk, amikor utoljára itt volt ebben a teremben, akkor itt egy kis asztal előtt ült egy kis széken, úgy, mint a vádlott egy bíróság előtt, és most viszont végül is a zsűri elfogadta személyét. Köszönöm biztos úr, hogy eljött körünkbe, hogy véleménycserét folytasson arról a kis jogalkotási csomagról, amit elfogadtatott a bizottsággal, és amely kapcsolatban a mi szakbizottságunknak véleményt kell mondania, nevezetesen a Lisszaboni szerződés alkalmazása, és különösen a annak az átalakítása, ami eddig intézményközi megállapodás volt több éves keretfinanszírozásban, és a pénzügyi szabályok átalakítása ugyancsak a Lisszaboni szerződés kapcsán. Három szöveget terjesztett ön elő. Azt javaslom, hogy ismertesse ezeket mielőbb, aztán megkérem majd Böke úrtól és a más kollégákat is, hogy szóljanak hozzá. Biztos úr, a szó. I was asking for, uh, uh... Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a meghívást. Úgy tűnik, hogy a bizottság nem pihenhet a húsvét után. A parlamentnek ugyan volt némi ideje, bár a bizottságba se tért vissza minden kolléga, de most már mindenképpen meg kell kezdenünk a munkát. Azt hiszem, hogy az a legfontosabb, amit hangsúlyoznunk kell, hogy mik a feladataink 2010-re nézve. Úgy vélem ugyanis, hogy az éves költségvetési eljárás, ami már önmagában nagy kihívás, most még kiegészül más feladatokkal is, ugyanis az új szerződésnek megfelelően még plusz kiigazításokat is el kell végeznünk a 2010-es évben, és ez minden költségvetéssel foglalkozóra vonatkozik. Ami a költségvetést illeti, március 1-én megszületek a megfelelő döntések a biztosi kollégiumban. A, mobali, a modalitásokat tehát eldöntöttük, és úgy határoztunk, hogy mielőtt még az egyeztetési tárgyalásra sor kerülne, megpróbálunk minden nyitott kérdést lezárni. Fontos kérdés a személyzeti kérdés, az EU külszolgálata és a pótköltségvetés is. Eston asszony azt mondta, hogy megfelelő számadatokkal fognak majd jelentkezni a külszolgálattal kapcsolatban, hiszen enélkül a pótköltségvetést nem tudjuk elkészíteni. Eston asszony azt ígérte, hogy a külszolgálat felállása után egy hónapot kell csak várnunk az adatokra, de úgy tűnik, hogy most egy kicsikét mégis többet kell majd várnunk. Úgyhogy a 2010-es és 2011-es költségvetés az EU külszolgálatának tekintetében egy kicsit még húzódik. Szidónia is az imént beszélt arról, hogy április 27-én valószínűleg elfogadásra kerül a költségvetési tervezet, és ugyanezen a napon ezt be is fogjuk mutatni a parlamentnek, mint ahogy azt meg szoktuk tenni. Ezen kívül 27-én az Európai intézményközi megállapodásról is megszületnek majd a megfelelő döntések ami az éves felülvizsgálati munkát illeti, ez nagyon fontos munka, és ehhez nagyon sok erőfeszítést kell megtennünk. A felülvizsgálatra júliusban kerül sor, és csak utána következhet majd az új pénzügyi terv. Ráadásul ez sajnos nem biztos, hogy összefogja majd az Európai Uniót, hiszen sajnos a pénz tekintetében még megosztottabbak vagyunk, mint sok más kérdésben. Ami a Lisszaboni szerződés csomagot illeti, a 312-es cikket kell a szerződésből alkalmazni, és ez azt jelenti, hogy a többéves pénzügyi keretet be kell vonni, integrálni kell abba a tanácsi rendeletbe, amit egyhangulag kell majd elfogadni a parlament rábólintása után. És mindenki tudja, hogy mennyi sok különböző szabály van az intézményközi megállapodásban, amiket részben felülír majd a, az új szerződés, az új reziduális szerződés, illetve az új költségvetési terv. Az alapfilozófia tulajdonképpen a parlament szempontjából az, hogy nem fogunk új változtatásokat eszközölni, hogyha ezeket nem írja elő az új szerződés. Ezt Reimer Böge a de minimis megközelítésnek nevezte el, és ez valóban nagyon fontos. Pandora szelencéjét nem szeretnénk felnyitni, hogyha nem muszáj, tehát csak azt módosítjuk, amit a szerződés értelmében muszáj. A második fontos pont az az, hogy az erőviszonyok megmaradjanak a költségvetési hatóságok között, hiszen tudjuk, hogy a jogi státusz, illetve a kompetenciák részben megváltoztak a parlament szempontjából a Lisszaboni szerződés értelmében. Úgyhogy minden olyan téma, ami a költségvetéssel kapcsolatos, benne van a több éves keret rendeletben, és most már egy kicsit több intézmény köziségre van lehetőség, és több mozgástérre, több flexibilitásra van lehetőség. Ez tehát az alapvető filozófia a változtatások mögött. Gondolom, hogy mindenki számára egyértelmű, hogy az intézményközi megállapodásnak új neve is van, hiszen most már új típusú megállapodásról van szó. Tulajdonképpen a pénzügyi rendeletet is meg kellett változtatni, és ez nem egy hagyományos jogszabály alkotó eljárás, hanem ez egy speciális eljárás keretein belül történt. Az új intézkedések megfogalmazásra kerültek, és itt a, 2009. novemberi egyeztető ülésre szeretnék utalni. A legfontosabb változtatások az Európai Központi Bank szerepére és specifikus státuszára vonatkoztak, illetve a rendőrségre és az igazságügyi együttműködésre, hiszen ez most már az első pillér alá tartozik. Ez tehát az alapvető filozófia, ami mindenki számára bemutatásra került, ez tehát egy nagyon tudatosan kialakított megközelítés. Az intézményközi megállapodást próbáltuk átültetni, és próbáltunk valamilyen folytonosságot biztosítani, hogy 2010-ben is biztos talajon mozoghassunk, és utána majd most 2010-ben lesz lehetőségünk arra, hogy az intézményközi megállapodás működéséről vitázzunk. Vannak megjegyzéseim, de gondolom Greszle asszonynak, vagy Bőge kollégának is lesznek ezzel kapcsolatban megjegyzései. De hát ezek olyan témák, amit mindenképpen hangsúlyozni kell. Tehát itt tulajdonképpen de minimis megközelítésről van szó, de mégiscsak valamilyen szilárd talajon, eljárási talajon kell mozognunk, mielőtt vitánsabb kérdésekbe belevágnánk, mert tudjuk, hogy ezekhez nagyon sok idő kell majd. Tulajdonképpen felülvizsgálatról van szó, a pénzügyi rendelet felülvizsgálatáról. Köszönöm szépen az eddigi figyelmet, várom a kérdéseket, egyszerű kérdéseket várok konkrétan, és ezekre fogok válaszolni, vagy legalábbis néhány kérdésre fogok válaszolni. Merci, monsieur le, le commissaire. Donc... Biztos úr, nagyon szépen köszönöm teljesen egyértelműen elmagyarázta nekünk ezt a megközelítést, ami szándékosan, de minimis jellegű. Tehát köszönjük szépen, hogy elmondta, hogy egy szándékosan de minimis jellegű megközelítést alkalmaznak. Beszéltünk a három intézmény kapcsolatáról, beszéltünk azokról a kiigazításokról, amelyek valószínűleg nem okoznak majd jelentős politikai vitát vagy zavart. Azt tudjuk, hogy a költségvetéssel kapcsolatban minden tárgyalás nagyon kemény és érzelmekkel telített, de azt is tudjuk, hogy itt a technikai kérdéseket ugye politikai kérdésekkel kell összehangolni. Nézzük a hozzászólók listálá, listáját, elég sokan iratkoztak fel, Reimer Böge lesz az első. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt biztos úr, új funkciójában látogatott el a szakbizottságba, és nagyon várom ezt az izgalmas és konfliktusokkal teli együttműködést. Előjáróban el szeretném mondani azt, hogy értem, hogy a bizottság először egy nagyon óvatos, túlságosan és elővigyázatos elképzelést tanúsít a javaslatoknál. Minden bizonyal nehéz volt közvetlenül az új bizottság megválasztása után 14 napon belül az összes politikai szükségszerűséget és fontos feladatot integrálni ebbe az anyagba, amely a parlament számára fontos. Éppen ezért mindaz, amiről most közösen egyeztetnünk kell, egy nagyon bonyolult és komplex csomag. Én a két pontra szeretnék összpontosítani, azokra a pontokra, amelyekért én vagyok a felelős a többügyi, több éves pénzügyi keretre, illetve az együttdöntési eljárása és az új intézményközi megállapodása. A négyes cikkeje a jelenlegi intézményközi megállapodásnak kimondja azt, és idézek. occurred during the multiannual financial framework. Uh, the necessary adjustments will be made accordingly with budgetary implications. Költségvetési implikációkra térnék itt ki. Azt gondolom, hogy mindannyian tudjuk, hogy a Lisszaboni szerződés új politikai prioritásokat uh, hozott az Európai Unió számára, a tagországok és a polgárok számára kezdve az energiabiztonságtól egészen a űrkutatási politikáig, a sporton át és mindenféle más témákat érintve. ami a költségvetési hatását illeti az Európai Külügyi Szolgálatnak, erről pedig nem is szólva a jelenlegi intézményközi megállapodás módosítása csak az intézmények közös megállapodásával jöhet létre. A biztos úr joggal utalt arra, hogy a csomag bizonyos nyitott kérdéseket tartalmaz még, és a jelenlegi javaslatok alapján egyenlőre még nem lehet mindenről tárgyalni. Ez egy nehéz feladat. Szükségünk van ami a költségvetési hatásokat, illetve a Lisszaboni szerződés költségvetési implikációit az opera, operatív eszközökre és az igazgatási eszközökre lebontva, tehát nem csak egy módosított költségvetésre, egy kiegészítő költségvetésre van szükségünk, hanem a bizottság jobban tenné azt, hogyha mindezt egy több éves keretbe helyezni, legalábbis a jelenlegi pénzügyi perspektíva idejére, azért, hogy ne aprózzuk el ezt a feladatot. És ezzel természetesen karöltve, ha másként ez nem lehet, a 21-es és 23-as cikkelyek értelmében, ami az eszközök akvirálását illeti, semennyiben jelenlegi eszközök nem állnak, megjövő eszközök nem állnak rendelkezésre, el lehet gondolkozni a pénzügyi perspektíva átdolgozásáról a Lisszaboni szerződés értelmében. Itt a szakbizottságban erről a munkanyagról már beszéltünk, a rendelkezésre álló marzsok a főbb kategóriákban ehhez kell, hogy igazodjanak. És éppen ezért természetesen mindig felmerül a kérdés, hogy van-e, vannak-e negatív prioritások, erre ezekről beszélni. A megtakarítások ellenére az a helyzet, hogy a Lisszabonban, Lisszaboni szerződésben rög, rögzített politikai prioritásokat és feladatokat nem lehet mind finanszírozni. De én javaslok egy kiegészítő költségvetést egy több éves keretben. Én úgy érzem, hogy ezek feltétlenül ide tartoznak. Én nem szeretném túlbonyolítani a dolgokat, de a jelenlegi intézmény közi megállapodás működőképessége, az összes lehetőséggel és a vitákkal, amelyek talán a javulást eredményezhetnénk, beleértve a rugalmasságok és a tartalékok kialakítását, a rugalmassági eszközöt, eszközt, azokat a lehetőségeket, amelyek a költségetésen kívül is elhelyeztek bizonyos eszközöket, fontos a korábbi eh, ideiglenes bizottság eredményeire is egy pillantást eh, vetni, az akkori megfontolásokat 2005 és 2006-ban a bizottságon és a tanácsban nem tudta a többség ezeket az elgondolásokat támogatni. Éppen ezért el kell gondolkodni arról, hogy ezekkel politikai megoldások formájában mit szeretnénk kezdeni. Szeretnék egy pontot kiragadni, amely nagy aggodalommal tölt el, Szeretnék arra rákérdezni, hogy ez-e az egyetlen időzített bomba, amely a szövegben fellelhető, illetve az esetleges értelmezésekből adódik. A jelenleg intézményközi megállapotásban rögzítettük azt, hogy a pénzügyi perspektíva átdolgozásánál ez a korábbi 22-es cikkely, a pénzügyi perspektívát hozzá fogjuk igazítani 0,013 százalékához a bruttó nemzeti összterméknek, tehát erre sor kerül még pedig minősített többséggel a tanácsban. És az Európai Parlamentben abszolút többségre van szükség ehhez a döntéshez. A Galileo esetében hasonló gyakorlat volt érvényben. Most pedig azt hallom, hogy vannak viták, nem tudom, hogy a bizottságnak mi a véleménye, de lehet, hogy ön pontosíthatja az információt, tehát a tagországokban és a tanácson belül és a különböző grémiumokban vita folyik arról, hogy a minősített többség a 0,003% alatt legyen, és a 112-es cikkely a tanácsi döntéseknél az egyhangú döntést irányozza elő, tehát lehetséges, hogy ez a cikkely feleslegessé teszi a jelenlegi intézményközi megállapodás idevágó cikkejét. Többször kellett átdolgozni ezt az anyagot, és amennyiben az említett aspektus lép érvénybe, a Galileo esetében ez jogérvény, jogerős lett volna, és ha ez itt is így lenne, akkor ez jogi politikai szempontból halott ügy. A következmények, amelyek adott esetben a különböző jogi értelmezésekből adódhatnak ehhez a jogi passzushoz, óriási következményekkel lesznek a parlament megfontolásaira is arról, hogy hogyan lehet a hatalmon belüli egyensúlyt újra helyreállítani. És felmerül ez a kérdés, hogy megkötjük-e a saját kezünket úgy, hogy az elkövetkezendő években a költségvetési hatóság az ilyen jellegű kérdéseken teljes mértékben minden egyes tagországtól függővé válik. Én ezt egy extrém eh, fontos kérdésnek tartom, és nagyon érzékeny kérdésnek és egyben éppen ezért kérnénk erről bővebb felvilágosítást, illetve fontos, hogy megnézzük a további pontokat is, és meg, megvizsgáljuk azt, hogy vannak-e itt még rejtett, időzített bombák, amelyek eh, még kárt okozhatnak a jövőben, amennyiben további eh, jogi értelmezések ütnék fel a fejüket a különböző jogi szolgálatokban. Éppen ezért rövidre fogom mondandómat, és majd a vita végén fel kell, hogy tegyem a kérdést minden bizonyal. Értékelésem szerint egy olyan preview-t kell kialakítanunk, amely Lisszaboni szerződésre támaszkodik, és nem pusztán technikai jellegű kiigazgatásokat jelent. Tudom, hogy ez egy nehéz feladat lesz, de úgy érzem, hogy a politikai felelősség ezt eh, indokolja, és ezt teszi szükségessé a Lisszaboni szerződésekből adódóan. Éppen ezért a külügyi szolgálattal kapcsolatban, ez már még később jön, és a paragrafusok hozzáigazítása a közös kül- és biztonsági politikának az intézményközi megállapodáshoz, majd egy párhuzamos egyeztetést is szükségessé tesz, nem csak a főképviselő kapcsán, és a mi részünkről Inge Gressle személyében, hanem a közös kül- és biztonság politika intézményközi megállapodáshoz való igazítását is szükségszerűvé teszi. Tehát sokkal többről szól a külügyi szolgálat, nem csak a főképviselő személyéről, hanem bizonyos költségvetési számokról is, és már ma közölni szeretném azt, hogy figyeljenek oda a bizottságban és a tanácsban is arra, hogy ezek a dolgok párhuzamosan kerüljenek megvitatásra, hiszen ha a parlament bizonyos elképzeléseiről, elképzeléseit mellőzik a diplomáciai szolgálat felállításánál, akkor később ez még vissza fog ütni, majd akkor, hogyha a költségvetésről beszélünk, és az intézményközi megállapodásról biztos úr, én biztos vagyok abban, hogy a kérdés még pontosul, és nem csak az ön feladata ez, hanem a kollégiumon belül a biztosok feladata, közös feladata, beleértve a bizottság elnökét is, a jelenlegi viták kibontakozásakor nagyon fontos, hogy a Lisszaboni szerződésből adódó kötelezettségvállalásoknak megfelelően a bizottság a költségvetési kérdések módosítását, illetve igazítását is komolyan vegye, és ne csak technikai jellegű kiigazításokról legyen szó, hanem további kiegészítésekről és a jelenlegi javaslatok módosításáról és tovább javításáról. Köszönöm szépen! Merci, euh, Reimer. Donc, euh... Köszönöm, Reimer. Megértettük, hogy a jelentéstevőnk szeretné hatástalanítani a bombákat, és hogyha nincsenek bombák, akkor ő maga tesz ide. Politikai bombákról van szó. Görend képviselő következik. Örülök, üdvözlöm, jó, hogy itt van körünkben. Nagyon sajnálom, de nem igazán tudok válaszolni arra, hogy a kérésére, hogy egyszerű kérdéseket tegyünk fel. Valójában én egy bonyolult kérdést szeretnék feltenni. A kihívások, amelyekkel szemben állunk itt Európában jelenleg, úgy gondolom, hogy több mint minimalista megközelítést követelnek az ideális az legalább az, hogy a konfliktusokat elkerüljük, de így nem jutunk semmerre sem. A bevezetőjében nem igazán említett semmiféle javaslatot a számadatok felülvizsgálatára, tehát a 2011-13-as időszakra vonatkozóan, és szerintem ez kulcsfontosságú a független attól, hogy mit döntöttünk el az előző intézményközi megállapodásban, rendkívül sok tárgyalás, vita és döntés született, és e kötelezettségeket választunk arra, hogy egy lényegi félidős felülvizsgálatot fogunk tartani, és a, köze, hogy a biztos a bizottság pedig elindít egy nagy közkonzultációt, nyilvános konzultációt, amire, ha jól tudom, akkor több mint 300 választ is kaptak, gyakorlatilag minden nemzeti parlamenttől, kormányoktól, civil szervezetektől és a legkülönbözőbb más szervezetektől egész Európából. Erre nem lehet az a válasz, hogy egyszerűen nem mondunk semmit. Valamit tenni kell. Másképp mindenképpen nagyon nagy problémánk lesz minden egyes évi költségvetési eljárás során 2011-ben, 12-ben és 13-ban. Tehát rendkívül sok konfliktus lesz ebből minden egyes évben. Ahogy ön is bizonyára tudja, ebben a szakbizottságban és a parlamentben is megállapodtunk széles politikai alapokon, hogy felülvizsgálatot fogunk kérni. És pontosabban fogalmazva azt mondtuk, hogy azt kérjük a bizottságtól, hogy álljon elő egy javaslattal, hogy a számokat hogyan vizsgáljuk felül még az idén első fél év vége előtt. És konkrétan nem csak az útmutatóban, de a a projektban, a GMS-be, és így tovább. Tehát számos ilyen kérdés volt, és ráadásul a, minap kaptunk egy javaslatot az Európa 2020-ról. Itt ez egy nagy zászlós hajó projekt, és nagyon sok pénzbe is fog ez kerülni, és szerintem nem az a cél, hogy 2013-ig várjunk, hanem ezt úgy kell megfinanszírozni, hogy szerintem már a jövő év költségvetéséből tehát ez nagyon fontos lenne, hogy pontosan tudjuk. Úgyhogy az én kérdésem az az, hogy hogyan óhatja kezelni ezt a helyzetet. Van, a kötelezettség, van egy kötelezettségvállalás a bizottság részéről, a parlament részről, van egy intézményközi megállapodás, vannak különböző nyilatkozatok, hogy kell, hogy legyen egy félidős felülvizsgálat, amire, ami kiterjed a számokra is. És van még egy dolog, amit szeretnék megemlíteni, hogyha tudna említeni. Barroso elnök azt említette, és én nagyon mellette voltam, hogy meg kell próbálni új forrásokat találni az európai kiadások finanszírozására a PP, tehát a köz- és a magánpartnerségben erre is vissza kellene térni, de arról is volt szó, hogy jobb Együttműködést folytassunk az Európai Beruházási Bankkal, az Európai Fejlesztési és Újépítési Bankról, és így tovább. Tehát eddig csak ilyen politikai célok, deklarációk hangzottak el, de jó lenne, hogyha ezeket a lehetőségeket felderítenénk, hogy konkrétabbak tudjunk lenni, és hogy meg tudjuk oldani a fő projektek finanszírozásának kérdését. Tudom, hogy ezek nagyon bonyolult kérdések, de különösen az első szerintem rendkívül eh, fontos és égetően eh, sürgős kérdés. Elnök, köszönöm szépen, Geran Anyetz következik. Köszönöm szépen, elnök úr. És eh, üdvözlöm, János, örülök, hogy körünkben van. Amikor a meghallgatást tartottuk és egy levelet küldtünk, akkor kértük a félidős felülvizsgálatot és nagyon őszinték voltunk. Ezt nem mi találtuk ki, nem a parlament találta ki, hanem és most ezt valahogy mindenki eh, hajlamos elfelejteni. Szükség van erre a félidős felvi, eh, felvizsgálatra, nincsen pénz az új kezdeményezésekhez. Nem feltétlenül új pénzt kérünk, több pénzt, hanem azt kérjük, hogy kerüljön egy felülvizsgálatra sor, és legyen rugalmasság, hogy adott esetben megnézzük, hogy milyen rugalmassági lehetőségeink lesznek az elkövetkezendő három évre. És természetesen ezzel az, ért, az igények értékelésével, felmérésével és a rugalmasság felmérésével azt is jobban meg tudjuk nézni, hogy mi legyen majd a következő pénzügyi perspektíva kapcsán. De erre valóban szükség van és mert egyébként meg lesz kötve a kezünk, és nem egy konfliktusunk lesz, hanem három, hogyha nem történik most semmi. Továbbá úgy gondolom, hogy nagyon ö, ragaszkodunk ehhez, még a külkapcsolató, külszolgálati tal kapcsolatos vitánál is, szóval, hogy Nincs más hatalmunk, mint a költségvetésen keresztül gyakorolt hatalmunk, és ezzel viszont élni is fogunk. Tehát nem egy könnyű időszakban kezd ön, és a barátai segíteni akarnak önnek. Segíteni szeretnénk önt abban, hogy sor kerüljön a félidős felülvizsgálatra, és hogy azt is szeretnénk, hogy a bizottság a megfelelő dolgokat lépné, mert egyébként a bizottságnak is meg lesz kötve a keze az elkövetkezendő három évre. Elnök, köszönöm szépen, Salvador Garriga következik. Köszönöm, elnök úr, és üdvözlöm János itt a Költségvetési Bizottságban. Hát most kezdesz majd csak igazán szenvedni, ahogy ezt már mondták itt néhányan. De ne feledjük el, ne feledjük el, hogy amikor elkezdett működni ez az új bizottság, és hogy miért volt a késlekedés. Tehát azért azt is kérném az egyes frakcióktól, hogy egy kicsit legyenek szerényebbek, amikor Lanovszki úrtól követelnek, hogy azért vegyék figyelembe azt is, hogy mennyi idő esett ki a bizottság kinevezése kapcsán. Április elején tartunk első alkalommal van alkalmunk biztos urat fogadni, és természetesen a hiba nem az Európai Bizottság hibája, nem az Európai Bizottság miatt nem került még sor a félidős felővizsgálatra, és nem született még ilyen javaslat. Tudjuk, hogy a bizottság nem szeretne újabb javaslatot előterjeszteni hanem a bizottságnak és a költségvetéssel foglalkozó biztos feladata lesz, hogy ezt a csatát megvívja, és valahogy lekerekítse a sarkokat, és a különböző álláspontokat közelítse egymáshoz. A biztos kétségtelen, hogy javaslatot tud majd tenni még az év vége előtt, és nem szabad elfelejteni azt sem, hogy már van egy bizonyos késlekedés az első ütemtervvel kapcsolatban, és azt kérném a frakcióktól, hogy vegyék figyelembe, hogy miért van ez a késlekedés, mert a ö, politikai döntéseknek a következménye ez a mostani késedelem. De lenne egy konkrét kérdésem, amit a biztos úrhoz szeretnék intézni ami a külszolgálatot illeti, kis aggodalom kicsit aggódom a költségvetési terv, a, ami ugye majd április 27-én kerül előterjesztésre, és e szolgálat közötti kapcsolat miatt aggódom. Tehát nem tudom biztos úr, hogy végül is ott lesz-e önnek végül Eston asszony javaslata, hogy milyen költségvetést tervező 2010-re egy kiegészítő költségvetés, illetve hogy meg lesz 2011-re is Aston asszony tervezete. A parlamenten belül, amelyben ön is jelen volt nem is olyan régen, valamennyi parlamenti képviselő azt szeretné, hogy a közszolgálati költségvetés évről évre része legyen az általános Európai Bizottsági Költségvetésnek, és ne egy olyan külső mechanizmus rendezze, amivel aztán nagyon nehéz lenne ezt kezelni, és a költségvetési hatóságok nem igazán tudnák ellenőrizni. Tehát a parlament véleménye szerint mindenképpen összefüggés van az általános költségvetés között, amit ön 27-én fog előterjeszteni, és Eston asszony külszolgálati költségvetése között és szerintem ez a, és ezzel a témával 27-én fognak foglalkozni. Tehát vagy Eston asszonyra nyomást gyakorol, és akkor talán csak vélemény különbség lesz majd 27-én, amikor értékelni kell az előterjesztett költségvetést, vagy pedig nem helyez nyomást, és akkor pedig nagyon nehéz hely lesz. Herzog asszony következik. Köszönöm. Lewandowski asszony. Én a 2011-es költségvetés esetében jelentéstevő vagyok az ITRE bizottságban. Ön azt javasolja, hogy a parlament legyen sokkal ambiciózusabb. Ezt mondta. Itt van a tegnapi cikkben szerepel ez. Tehát ennek kapcsán én is ambiciózus vagyok, és kérdezem azokat a kérdéseket, amelyeket Kramfam úr már említett, hogy milyenek a fő aggodalmai az ITRE bizottságnak. Mi lesz azokkal a feladatokkal, amelyek a Lisszaboni szerződés értelmében jönnek, mint például a Galileo, a GMES, amelyek mind finanszírozási hiánytól szenvednek, vagy nincs finanszírozási megoldás és ezeknek a projekteknek a csúszása további költségeket eredményez. Tehát nem csak a késedelemről van szó, hanem még nagyobb lesz a költség, hogyha 2011 után akarunk megoldást találni. Tehát az igazi kérdés, mit csinálunk a Galileóval, mit csinálunk a GMS-szel, mit csinálunk az innovációs politikával, ami az EU 2020-as politikához is kapcsolódik, és nem a parlamentnek a saját innovációjáról van itten szó. Tehát mit javasol ön nekünk, hogy önnel is tisztességesek legyünk, és Tajani úrral is, aki ezen kérdésekért felel. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen Edith, és Gualcseri úr következik. Grazie, signor commissario. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm biztos úr, hogy eljött a szakbizottságunkba. Én egy speciális kis aspektusra szeretnék összpontosítani. Ez nem jelenti azonban azt, hogy ez a szempont az intézményközi megállapodásban kevésbé lenne fontos. A 18-as és 19-es cikkelyei a közös külös biztonságpolitikának. Azt gondolom, hogyha ezt a javaslatot elolvasom, akkor az egyszerű hozzáigazítás elve problémát jelent két okból kifolyólag is, egyrészt jogi okok miatt, ami a 18-as cikket illeti, ez törlésre került a korábbi intézmény közé megállapodásból. Ezen kívül hiányzik a beleegyezés. Ami pedig a Lisszaboni szerződést illeti, illetve az együttdöntési eljárást, itt a költségvetés esetében ha a különleges eh, kezelést, illetve a fenntartásokat ki akarjuk küszöbölni, akkor ezt hogyan tehetjük meg. A másik egy politikai jellegű felvetés a 19-es cikkel kapcsolatban, mint ahogy ezt már Bőge úr mondta. A külügyi szolgálat felállítása és a parlament elképzelései, itt strukturális reformokról van szó. A költségvetési sor külpolitika módosítására. A jelentéstevő ezzel kapcsolatban nagyon fontos felvetéseket tett, és éppen ezért nagyon fontos lenne, ha egy olyan elképzeléssel rendelkeznénk, Sajnos az előadó mobiltelefonja nagyon zavarja a tolmácsokat. Vito a riflettere. Grazie. Je vous remercie. Madame euh, Gardia Szabal. Köszönöm szépen, Gardia Szabal, asszony következik. De, bueno, señor Lewandowski, supongo que no le estará cogiendo... Köszönöm szépen. Ön nem lepett meg azzal, amit mondott, a kollégák egy része is utalt erre, összefüggésben mindazzal, hogy egy jobb és átfogóbb finanszírozás feltétlenül szükséges lenne. Ön egy minimalista megközelítést követett, ezt el is mondta, és nem szeretne változásokat, olyan változásokat, amelyek ellentmondásosak lehetnének. Ön szigorúan tartani akarja magát a Lisszaboni szerződéshez, lehet, hogy kizárólag a technikai jellegű aspektusokat tartotta csak szem előtt. A Lisszaboni szerződés új kompetenciákat is jelent, új kihívásokat, olyan kihívásokat, amelyeket finanszírozni kell tudni. Természetesen nem várhatjuk azt, hogy ön átvállalja az egész munkát, és mindenki megelégedésére szolgáló megoldást találjon. Szeretném megkérdezni arról, hogy egyetérte azzal, hogy több pénzügyi eszköz kell rendelkezésre bocsátani ahhoz, hogy a jövőbeni megnövekedett számú kihívásoknak eleget lehessen tenni. Ön is tagja volt ennek a szakbizottságnak. és többször elhangzott, én itt a Költségvetési Bizottságban ezt mindig is hallottam, hogy nincs elég pénz, nincs elegendő pénzügyi eszköz. Éppen ezért meg szeretném kérdezni önt arról, hogy mi erről a véleménye. Illetve a felülvizsgálatot hogyan lehet kialakítani annak érdekében, hogy a pénzeszközöket növelni lehessen, amelyekre szükség van a Lisszaboni szerződésből adódó új feladatok miatt. Köszönöm. Akkor felsorolom a Brandner asszony, mert a biztos úr mindjárt el kell, hogy menjen. Köszönöm szépen. Egy pontra szeretnék összpontosítani, mégpedig a külügyi szolgálatra. Ön elmondta azt, hogy a a dokumentum elfogadása után egy nappal már várják a költségvetést, ez nem nyugtat meg, hiszen a politikai döntések után elgondolkodni arról, hogy mi mennyibe kerül, ez nem egy jó dolog. Először is először kellene elgondolkodni arról, hogy a bizonyos, politika, hogy a bizonyos politikai célok megvalósítása mennyibe kerül. Egy példát említenék meg, amely mindezt megvilágítja. A bizottság egyetért azzal, hogy egy harmad bizottságból, egy harmad a tagországokból, egyból, egy harmad a tanácsból érkezzék a külügyi szolgálatba, ki fizeti a tanács egy harmadát hányan jönnek még hozzájuk pluszban. Egy harmad tagországi részvételt fel lehet adni, és az egyharmados tanácsi titkársági részt is el lehet kezdeni a munkát csak a bizottsági egyharmaddal. Ezek olyan döntések, amelyek természetesen nagyon fontosak, hiszen fontos a finanszírozás. A kérdés az, hogy ezek az emberek milyen plusz munkát végeznek. Van -e erre költségvetés? Hogyha szeretnénk a tagországi személyzettel feltölteni a posztokat, akkor el kell gondolkodni arról, hogy mi mennyibe kerül, és hogy ezt az EU költségvetéséből finanszírozzuk-e. Én nekem nem tetszik az, hogyha utólag tisztázzuk ezeket a kérdéseket, és nem jó hallani azt, hogy egy hónappal később kapjuk meg a döntéseket a költségekről. Fontos, hogy erről szó essék, Ön mit tervez tenni annak érdekében, hogy tisztességes számokat láthassunk? legalábbis az egyes lehetőségekre vonatkozó különböző számokat. Hogyha politikai szempontból egyik vagy másik lehetőséget választjuk, akkor ez ennyi és ennyibe kerül, ha pedig egy másik lehetőség valósul meg, akkor az mennyibe kerül, azért, hogy világosan lássunk, és aztán dönteni lehessen az egyik vagy másik lehetőség mellett. Ami az közi megállapodást és a közös kül- és biztonságpolitika finanszírozását illeti, Gutyerez asszony néhány pontra már ki is tért ezek közül, A költségvetés mindig ahhoz kell, hogy igazodjon, amely már előre megadott. Itt 7 helyett 15 ilyen pont van, és a parlament egy részletesebb listát szeretne, részletesebb felsorolást. Remélem, hogy itt több részletet kapunk, és ne legyen az, hogy a valóságot megint nem tükrözik a számok. Mi szeretnénk tehát, mint említettem, több részletet ezzel kapcsolatban, ezért lepett meg a jelenlegi helyzet, ez egy rossz irány. Az utolsó megjegyzésem a kiadás beli költségekre vonatkozik, és a, az állományban lévő személyzet szabályzatára, az immunitásokért ki fog felelni, ha valami mondjuk rosszul sül el. Köszönöm szépen! Merci beaucoup. Köszönöm szépen, Inge Gressler következik. Köszönöm szépen, sajnálom, hogy az eddig elhangzott kényelmetlen kérdésekhez még néhány kényelmetlen kérdést csatolok. A káoszt nem ellenzem, de egy kicsit jó, túl sok a jóból. Két reform tervezett van az asztalon a költségvetési rendelettel kapcsolatban, a harmadikat még várjuk. Az intézményközi megállapodás és a költségvetési rendelet szorosan összefüggenek, ez Bőke úr témája, hiszen azok a témák, amelyeket a, um, az intézményközi megállapodás szabályoz, jelenleg át kell venni a költségvetési rendeletben. Én megvizsgáltam a, um, az IKM-et, és ez a nemzeti összegzések uh, rész kikerült. Ez a Lisszaboni szerződés elsőben sem szerepel ez az első javaslat. Hogyan legyen ez tehát szabályozva? hogyha a harmadik tervezet majd meg lesz, a harmadik áttekintés felülvizsgálat, nem lehet az elsőt ugyanis elkészíteni, amíg nem láttuk a harmadikat. Ezzel kapcsolatban várnék több információt. Amikor pedig a külügyi szolgálatról beszélünk, ezt még részletesebben megtesszük. Csalódást okoz az, hogy a bizottság saját maga, az a modell, amit a bizottság javasol, és én tudom, hogy ez mind múlott, miért van ez így, Szeretném azonban mindezt elmondani. Ma délelőtt részt vettem egy ülésen, és kiderült, hogy mi szeretnénk a bizottság integrációját, és jó lenne, ha a bizottság támogatná a mi javaslatunkat. Éppen ezért tudom, hogy nehéz egy előzetes költségvetés tervet készíteni, egy olyan alapon, amelyet az ember még csak nem is ismer. Nem könnyű a feladat, a kérdés azonban úgy merül fel, hogy van-e ennek értelme? Mi társjogas jogalkotóként ugyanolyan pozícióban vagyunk, mint a tanács. Ezt a keretmegállapodást azonban folyamatosan sértve látom, és ezekben a fontos kérdésekben a tanácsot és a parlamentet nem kezelik egyenlő módon. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ez az egyenlő bánásmód parlament és tanács között megvalósuljon. Hello. Köszönöm szépen, Kavaló asszony. Uh, Köszönöm szépen. Én is póttag vagyok itt, és az ITRE-ben vagyok teljes jogú tag, tehát a kutatási területekkel kívánok foglalkozni. A bizottságtól azt szeretném megkérdezni a támogatással, finanszírozással kapcsolatban, hogy hogyan alakul a kutatás támogatása. Gondolok itt például az egyetemekre, illetve az üzleti szektorra is. A jelenlegi szabályok túlzottan összetettek, és éppen ezért azt kérjük, hogy egyszerűsített eljárásokkal és flexibilis eljárásokkal dolgozzunk. Itt különösen a kutatásokra és az Európai Kutatási Tanács működésére gondolok. Szeretném megkérdezni, hogy például az Európai Kutatási Tanács esetében mit tudunk esetleg rugalmasabbá tenni, hogyha a szerződés alapú megközelítést mondjuk egy általány alapú megközelítésre változtatnánk, az segítene-e? és hogy ez egyfajta bizalmi kultúrát teremthetne a kutatói körökben, illetve javíthatná-e a kutatási eredményeket, és csökkenthetné-e az administratív terheket. Köszönöm. Havel úr lesz az utolsó hozzászólónk, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném üdvözölni Lewandowski biztos urat, és szeretném elmondani, hogy amikor átfutottam a mostani ülésre vonatkozó dokumentumokat, hát egy kicsit csalódott voltam. Valóban nagyon minimalista verzió az, amivel megismerkedhettünk, és bár értem ennek formális okait, azért mégiscsak úgy gondolom, hogy a Lisszaboni szerződés átírása egy alacsonyabb szintű dokumentum szintjére nem olyan kulcsfontosságú kérdés, amivel itt nekünk kellene foglalkozni. És szeretnék még valamit elmondani. Úgy gondolom, hogy a valódi kulcsfontosságú kérdés, amivel viszont tényleg foglalkoznunk kell, a következő. A Lisszaboni szerződés megfelelő egyensúlyt teremte az intézmények között, illetve a parlament életében. Hát, hogyha a gazdasági fellépéseket nézem, akkor azt látom, hogy a mozgásterünk folyamatosan szűkül. 80% az ügyeknek már eldől, mielőtt ide jutna. Úgyhogy azt látom, hogy folyamatosan szűkül a mozgásterünk, egyre jobban meg van kötve a kezünk, és nagyon sok esetben csak egyetlen menetrendből választhatunk, nincsenek opciók. Így sokszor meg is kérdező, kérdőjeleződik, hogy mi az értelme a munkánknak. Szerintem az Európai Uniós tapasztalatait régebbi munkáiból, régebbi posztjaiból is felhasználhatja, és azt is meg kell néznünk, hogy bizonyos kötelezettségvállalásokhoz milyen jogi alap tartozik, illetve hogy a különböző kifizetések mennyire hatékonyak. Ami pedig a három éves felülvizsgálatot illeti, szerintem nagy kár, hogy mindezeket a dokumentumokat nem tudjuk csomagként kezelni. Biztos úr ennek a szakbizottságnak a tagja volt öt évig, úgyhogy tulajdonképpen köztünk való, és sok szerencsét kívánok az elkövetkezendő munkájához. Köszönöm szépen! Biztos úr, gondolom ön is megértette az üzenetet, a legfontosabb üzenetet a hozzászólók szájából. Egyszerű ez az üzenet, de ez nem jelenti azt, hogy a megoldás is egyszerű volna. Szerintem egyértelmű, hogy mindenki tudja, hogy milyen helyzetben van most a bizottság, és azt is tudjuk, hogy bizonyos kérdésekre egyelőre nem tud választ adni, mert a bizottságban a gondolkozási körök még nem zárultak le. De azért van itt egy olyan fontos politikai üzenet, amit mindenképp szeretne átadni a mi szakbizottságunk. Az állásfoglalás a tanács részéről abból áll, hogy az újraértékelést, a kiigazítást, mindegy, hogy hogy hívjuk, elutasítja a tanács. Ez pedig politikailag nem tartható álláspont. Három oka is van a félidős felülvizsgálatnak. Anjenson is elmondta, hogy a tanács akarta eredetileg, hogy legyen egy ilyen felülvizsgálat, és ezt a 2007-2013-as intézményközi megállapításba bele is vettük. Tehát amikor elfogadunk egy több éves programot, akkor rendkívül bölcsen egy rendezvú klauzulát is megfogalmazunk, és akkor ennek az áradéknak az értelmében megállapíthatjuk egy félidős felülvizsgálatban, hogy mi az, ami működött, mi az, ami nem működött, mind kell változtatni. A második fontos ok, mint ahogy Hercogasszony is elmondta, maga a Lisszaboni szerződés. És egyáltalán nem mondhatjuk a polgároknak, egyáltalán nem mondhatjuk a közvéleménynek, hogy van közös biztonsági politikánk, hogy van egy új intézményünk, a külpolitikai főképviselő, aki létrehozott egy diplomáciai testületet is, és ahova felvettünk több száz embert Brüsszelbe, és több ezret nagyjából a különböző fővárosokba, és hogy ők azért vannak ott, hogy ne csináljanak semmit, csak malmozzanak. És az operatív előirányzatokat viszont továbbra is megtartjuk 280 milliárd euróban. Hát ez teljesen nevetséges. Hát, hogyha szeretnénk, hogy mindenki elhiggye, hogy van politikai előrelépés a Lisszaboni szerződésben, akkor azt nem tehetjük meg, mert teljesen elveszítjük a hitelünket. Úgyhogy amit meg kell tennünk, az igaz minden politikára, az energiabiztonságra, a migrációra, az űrpolitikára, a biztonságra, hogy a Lisszaboni szerződés új kompetenciákat ad a parlamentnek, és bizonyos megosztott kompetenciákat a tagállamok és a parlament között. Hogyha komolyan akarjuk végezni a munkánkat, akkor a tagállamok részéről nem csak azt kell kérni, hogy átadjanak nekünk személyzetet, mondjuk diplomáciai szinten, hanem akkor a költségvetés bizonyos részeire is szükségünk van. Tehát, hogyha átadják nekünk a diplomáciai feladatköröket, akkor az ide vonatkozó személyeket és az ide vonatkozó költségvetést is csökkenteni kell a tagállamokban, és növelni kell az EU-ban. Pedig ez úgy tűnik fel a polgárok szemében, hogyha Brüsszel több feladatot vállal, akkor az a tagállamoknak többe fog kerülni. De ez nem így van, pont az ellenkezője, hogyha mi átveszünk feladatokat, akkor finanszírozást is átveszünk, tehát akkor a tagállamoknak ez kevesebbe fog kerülni tagállami szinten, és hihetetlen megtakarításokhoz jutunk el. Úgyhogy a közvéleménynek valami olyan táblázatot kellene tálalni, amiben nem az derül ki, hogy a 27 nemzeti politika helyett most már 28 van, és akkor működik tovább ugyanazzal a költségvetéssel a 27 tagállami politika, plusz a közösségi politikát is a tagállamoknak kell kifizetni. Mert ez nem így van, nem így kell tálalni, hanem azt kell elmondani, hogyha a kormányok koherensek önmagukkal szemben, akkor nem csak azt fogadják el, hogy a diplomáciai testületük egy része átkerül Brüsszelbe, hanem azt is, hogy az operatív költségek is csökkennek tagállami szinten. Ez ugyanígy van minden más politikában, ez ugyanígy van az űrpolitikában is. Hogyha bizonyos feladatokat Brüsszelben végzünk el, akkor Brüsszelbe több pénz kell, de tagállami szinten viszont egy kicsit fellélegezhet a tagállami költségvetés. Ami pedig a konszolidált költségvetést illeti, nagyon fontos, hogy a 27 tagállam költségvetése egészségesen működjön, illetve hogy az EU-s költségvetés is jól működjön, hát ez egyszerű algebra. Költséghatékonyságot kell vizsgálni, és a költséghatékonyságot kell javítani. Hogyha közösségi szinten jól megoldjuk a kérdéseket, akkor költséghatékonyabb lesz a politika, kevesebb adópénzt kell erre a politikára költeni, vagyis az adófizetők nyernek ezen. Ráadásul még európai dimenziót is adhatunk a politikáknak. Viszont, hogyha nem beszélünk már mostantól kezdve erről a kérdésről, akkor politikai zsákutcába kerülhetünk. A harmadik dolog pedig az, hogy azért is szükség van revízióra, hogy kilábaljunk a válságból. Egy olyan válságról van szó, ami az elmúlt 70 év legkomolyabb válsága. Hát valamilyen kiigazításra mégiscsak szükség van. Itt van ez az 5 milliárd euró a gazdaságélénkítő csomag, reméljük, hogy ez elég lesz ahhoz, hogy kilépjünk a válságból. Nem mondanám, hogy mindent a földdel tett egyenlővé a válság, hogy eltörölt minden nemzeti költségvetés, minden nemzeti politikát, de hát azért mégiscsak vannak határok. Az európai költségvetést például nem tudjuk se növelni, se csökkenteni. Ez egy történelmi intézmény, tulajdonképpen felvetnénk az UNESCO világörökség listájára is az EU költségvetését, mert ez egy intézmény, ez egy kőbevésett intézmény. Szerintem a logikát egyébként meg kellene fordítani, és azt kellene mondani, hogy ha nincs lehetőség a költségvetés kiigazítására, akkor az egy hiteltelen költségvetés. Nos, ezt a kérdést oldja meg, biztos úr, azért bíztuk magára. Thank you. This was... Köszönöm szépen. Nagyon üdítő és tanulságos volt, szóval a politikai üzenet, a, tehát nagyon elegánsan összegezte Lamassorról, és nagyon világos, domináns pozícióról van szó, és teljesen süketnek kell lennie ahhoz, hogy ne hallja az ember meg az üzenetet. De ez az üzenet, ez inkább a felülvizsgálatról szólt, és a távú felülvizsgálatról, és a Lisszaboni csomagról inkább igazításként tekintette. De a háznak a hangulata érthető számomra, nagyon egyszerű okoknál fogva érthető, hogy van egy igény az átfogó képre, és ez az igazítás nem teszi lehetővé, hogy panorámaképet alkossunk 2010-re. De tudatában vagyunk annak, hogy a bizottságnak ez egy igazító fellépése volt. Nem nem a jelenlegi perspektívák meghosszabbításáról van szó, az teljesen fegyvertelené tesz, mert nagyon sok mindenféle érvel készültem a vitához, majd ezt talán a következő alkalommal lesz hasznosítható. Akkor most itt egy pont önnek mondja az elnök úr. Egyetértek eh, velük, eh, nagyobb mértékben tudok egyetérteni önökkel, mint ahogy gondoltam, mielőtt ide érkeztem. A rugalmasság kérdésében egy egyszerű következtetés van a közös tapasztalatokból 2007 óta, ez pedig a rugalmasságra vonatkozik. A parlament 2005 májusában hozott egy eh, állásfoglalást, és Fontos az, hogy hogyan tudunk bizonyos rugalmasságot biztosítani most azonnal a Lisszaboni csomaggal kapcsolatban. Átalakítani minden extra instrumentumot, és az is fontos, hogy milyen módon tudjuk a mobilizációt elvégezni az intézményközi megállapodással és a tanácssal. Ott van az a probléma is, amit önök ö, időzített bombának neveznek, a rugalmasságot eddig 0,0 százalékban került felhasználásra a GDP százalékában, és ez nem egyhangú döntése volt a tanácsnak, hanem minősített többségű döntése. Ezen oknál fogva fontos, hogy ezt a rugalmasságot, ezt védelmezzük, de már ezt eddig is vitatták a tanácsban, és most az a kérdés, hogy ezeket vannak különböző jogi érvek. Én optimista vagyok, mert már a múltbeli tanulságok is azt mutatják, hogy ha sikeres egyeztetést akarunk, akkor egy olyan mechanizmus kell, ami 4 milliárd euró körül van a minősített többségi vélemény. Ugye a GDP százalékában ez nagyjából 4 milliárdot tesz ki. Ez az az összeg, amire szükség van, és akkor már is megvan a felülvizsgálat. De most jelenleg folyik egy párbeszéd a tanácssal, és az első körben a tanács biztos, hogy nemet fog mondani arra, hogy ezt a rugalmassági mechanizmust tovább vigyük. Ami a külszolgálatot illeti, amit többször is említettek, ezzel a kérdéssel majd később fogok foglalkozni, mert ez nagyon fontos felvetés. Azonban a félidős felülvizsgálatát a pénzügyi perspektívának, ha elvégezzük, itt mindenképpen ez a rugalmasságról szól, és ezt kell megvédeni a minimalista csomag esetében is, illetve a korrekció esetében nagyon hatékonynak bizonyult a rugalmasság eddig, de most nyolcas bekezdésben szerepül a több éves költségvetésben 0,03%-a GDP-nek, és ez valójában kevesebb rugalmasságot ad, és nem többet. Ez önmagában ellentmond a tapasztalatainknak. a Költségvetési Bizottság számos tagja hangsúlyozta azt az üzenetet, amit elnökünk is mondott, hercogasszony is, Gárdia Zabel, azt mondja, valószínűleg nem jól mondom a neveket, de Havel úr. Ez a Lisszaboni csomag, ez nem ö, megfelelő nem ér fel az új felelősségekhez, és az új Európai Uniós ambícióknak sem felel meg. Hmm. És a 2020-as stratégiával is, ugye, van is ez van, mert ott is nagyon ambiciózus célok kerültek megfogalmazásra. Ez egy előzetes tanácskozás a jelenlegi költségvetési perspektívák fényében. Már előre mm, azt elmondhatom, hogy könnyen felismerhető az, hogy hol vannak a szűk keresztmetszetek. És a rugalmasságot sokféle módon lehet védelmezni a 0,03%-kal, Már a Lisszaboni csomagban is voltak megoldások, de akkor is eledetes vélemények voltak. Eddig egy cél volt a felülvizsgálattal, hogyha ha nagyobb kihívásokkal foglalkozunk az alulfinanszírozott fejezetek vagy címszavak esetében, pénzügyi piacok felülvizsgálata kb. 15 millió eurót eredményezhet. Az egyeztetésnél ez éves alapon 75 milliót hozhat majd, van egy európai megfigyelőprogram, és ami még erre ráépül, vagy rájön, és ami még nem milliókat, hanem milliárdokat követel, ezek a Ezek az ITRE programok a 2012-2013-ra ez része a jelenlegi pénzügyi perspektívának. És különböző opciókat vizsgálunk, és van lehet, hogy a tanácsnak is ez lesz az álláspontja, mert nagyon világos, hogy egyáltalán miből lehet választani. Ez 1,5 milliárdot tesz ki, és nem milliókról van szó. 2013-ig ez az összeg lesz szükséges. Fel kell gyorsítanunk ezt, mert áprilisra már kell, hogy legyen valamilyen döntésünk, és hogy tudjuk azt, hogy hogyan tudjuk mobilizálni az alapokat az elkövetkezendő évre. Ezek az igazi nagy kihívások. Ezek az állásfoglalásokban és az egyéb dokumentációkban is jól pontosításra kerültek. Ami a saját forrásokat illeti, eltekintve elnökünk erőfeszítéseitől, és túl azon, ami kötelező a bizottság számára, hogy különböző szimulációkat végezzen hogy saját forrásoknak a kiváltására, Úgy gondolom, hogy észszerű lehetőség ez a public, tehát a köz és a magánszféra közötti partnerség. Európa postkommunista részében ez egy kicsit másképpen vagy nehezebben alakul, de mindenképpen ez az egyik. Aztán vannak a különböző adóügyi megoldások, a korlátozott lehetőségei a költségvetésnek, az, az együttműködés az Európai Beruházási Bankkal, mindezek külön részét képezik a pénzügyi szabályozás felülvizsgálatának, ezeket ki is kell próbálni. Ez mindenképpen része lesz a három éves felülvizsgálatnak május-júniusban. Ez azt jelenti, hogy kibővülnek a költségvetésnek a keretei a mobilizációval, és a magántőkes bevonásra kerül. Ami a segítségnyújtást illeti, erre valóban szükségünk van, mint ahogy mindig is ez volt a helyzet de azért ne feledjük el, hogy milyen tapasztalatokat szerezhettünk az európai gazdaság élénkítő csomaggal kapcsolatban. A tapasztalatok egyértelműek. Tulajdonképpen a végső döntés a kompenzációra vonatkozott, hogy az elkövetkezendő három évben mit is kell megtennünk. Tehát itt tulajdonképpen nem a pénzügyi terv felülvizsgálatáról volt szó. Bár nagyon hosszú tárgyalásokat folytattunk, és sokszor nem az az eredmény következett be, amit a bizottság eredetileg javasolt, hiszen a bizottság egy egylépcsős felülvizsgálattal állt elő, de hát a tárgyalások folytak, folytak, éjfél után értek véget, és végül a kompenzációs mechanizmusban egyeztünk meg. A pénzügyminiszterek véleményénél azt is figyelembe kell venni, hogy egy válság utáni Európában vagyunk, és hogy ennek a válságnak, ennek a válságos múltnak a leckéit meg kell tanulnunk. Ezzel egy jobb élelmiszersegély, egy jobb gazdaságélénkítő csomag útját tudjuk majd kikövezni, és sokkal nagyobb rugalmasságot is biztosítunk majd. Nekem magamnak is meg kellett tanulnom ezeket a leckéket, és figyelembe is fogom venni ezeket a jövőben. Most akkor nézzük az európai külszolgálatot. Salvador Garriga, Brandner asszony is beszélt erről, és természetesen Gressle asszony is. Mire van szükség először a koncepcióra, vagy a pénzre? Hát sajnos most úgy történik, hogy a koncepció érkezik később. Tehát először is meg kell kapnunk a megfelelő számokat, számadatokat Estanasszonytól a külügyi szolgálat tekintetében. És Salvador, azt szeretném elmondani, hogy nincsen szoros kapcsolat a konkrét költségvetési tervezet, illetve a külügyi szolgálatra vonatkozó kiegészítő költségvetés között. Ami 2011-et illeti, itt már szükség lesz egy ilyen kiigazító költségvetésre. Hát ami pedig a pénzügyi semlegességet illeti, hát az nem lesz. Itt egyfajta ördögi körbe kerültünk, ugyanis az emberi erőforrások automatikus transferálása a külügyi szolgálat felé már működik, de ez felveti a földrajzi egyensúly kérdését is. Hát ez valóban téma, erről valóban beszélnünk kell. Itt körülbelül 900 személyről van szó csak Belgiumnak 165 képviselője van, Bulgáriának meg nulla, úgyhogy ezt nem nevezném megfelelő földrajzi egyensúlynak. Hogyha szeretnénk valóban a földrajzi egyensúlyt megtartani, akkor ehhez pénzre van szükség. Tehát új posztokat kell létrehozni, nem pedig az automatikus transfer eljárását kell követni. Úgyhogy egy kicsit ördögi körbe kerültünk, de azért ne feledjük el, hogy az Európai Tanács elnökén túl ez az Európai Külügyi Szolgálat a legláthatóbb újítása a Lisszaboni szerződésnek. Brandner asszonynak pedig a CFSP-vel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy én magam is személyesen emlékszem arra, hogy ezzel kapcsolatban milyen költségvetési trükköket láthattunk az elmúlt időszakban, úgyhogy a közös kül- és biztonságpolitikáról elég sok mindent el tudnánk mondani. Az a modus vivendi, hogy öt ülés van, és hogy az exante információt megkapjuk, hát ez nem tökéletes működés, lehet, hogy ez nem ér fel az önök igényeihez, de hogyha a régi 42-es és 43-as cikkeket nézzük, akkor ezeket az új reziduális megállapodás 18 és 19. cikkében kell keresni. Úgyhogy legyünk optimisták azzal kapcsolatban, hogy a parlament alkalmas lesz arra, hogy megfelelőképpen irányítsa a közös kül- és biztonságpolitikát, méghozzá költségvetési eszközökkel, mert ez igenis megvalósítható. Nagyon sok kollégánk, aki itt ül, tudja, hogy ez hogyan működött a múltban. És végezetül, elnök úr, monsieur le président, engedjék meg, hogy kitérjek a pénzügyi rendeletre, a Lisszaboni szerződés nem csak és kizárólag a külügyi szolgálatról szól. A külügyi szolgálat már önmagában nézve is eléggé érzékeny téma, és um, az úgynevezett aldelegációk, az engedélyező tisztviselő kérdése, az ellenőrzés kérdése, az operatív költségvetés már önmagában véve is meglehetősen kemény dió, de hát ezek tulajdonképpen tipikus feladatkörei egy külügyi szolgálatnak. És aztán itt vannak még más operatív jellegű költségek is, mint például a fejlesztési segélyek. Maga a szerződés egyébként explicit módon nem szerepel minden adminisztratív feladatkörről, amit be kell tartania, vagy el kell végeznie a külügyi szolgálatnak, és arról sem szól egyértelműen a szerződés, hogy ez külön költségvetési tétel legyen-e. Szerintem mindenképpen úgy kell eljárnunk, hogy a bizottság megfelelően tudjon ellenőrizni. Ami az administratív rész mentességét illeti, mi emellett vagyunk, Estanasszony is emellett van, úgyhogy reméljük, hogy az egész probléma nélkül lezajlik majd, és a mentesség megadatik. És a mentesítés megszületik. Ami a pénzügyi rendelet felülvizsgálatát illeti, a kedvezményezettek életét szeretnénk egyszerűbbé tenni. Óriási és széles konzultációt indítottunk el, ez volt eddig a legszélesebb konzultáció, és a válaszokból az derült ki, hogy a rendszer túlzottan bürokratikus a pénzügyi rendeletben, és most már nagyjából tudjuk, hogy milyen irányba kellene elmozdulnunk, és talán május végén, június elején az általányok használatáról, az exposztról is megállapodás születik, születik majd, különben az ágazatban a komoly bürokrácia miatt pénzt veszítünk el. Tehát vannak a tarsajunkban már megoldási javaslatok, és reméljük, hogy pontosan a kedvezményezettek életét egyszerűbbé tudjuk majd tenni. Ez nem feltétlenül az igazoló nyilatkozattal áll kapcsolatban. Azt hiszem, hogy hét tagállamban van egyfajta ilyen igazoló nyilatkozati rendszer. Inkább az lenne fontos, hogy mindenki megbízható nemzeti igazoló nyilatkozattal rukkoljon elő. És itt most nem csak az agrárkiadásokról beszélünk, hanem minden más témakörről. Egyébként mi azt kértük, hogy lépcsőzetes átállás legyen a nemzeti felelősségek és a közösségi felelősség között a kohéziós és a mezőgazdasági kérdésekben. Ez természetesen egyetlen nagy ugrással nem lehet megoldani, ez ellen nagyon sok tagállam felemelné a szavát. Különösen azokban az országokban, ahol föderális az állami berendezkedés, ezeknek az országoknak nehézséget okozná ez az egyugrásos átállás. De azt hiszem, hogy tulajdonképpen az üzenetünk eljutott a politikusokhoz, és mindenki szeretne változtatni. Talán csak maguk a bürokraták ragaszkodnak a jelenlegi helyzethez. Tehát azért nem mindenki ízig, vérig bürokrata, úgyhogy reméljük, hogy megtaláljuk majd a megfelelő utat. Köszönöm szépen! Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Uh... Biztos úr, nagyon szépen köszönöm. A válasza rendkívül érdekes volt, és nagyon sok konkrét adatot tartalmazott többet, mint gondolnánk ragaszkodom ahhoz, hogy még egyszer kimondjuk, hogy megfelelő kapcsolatot kell teremtenünk a bizottság és a parlament között, hogy az európai érdekeket képviselni tudjuk a tagállamok nevében. A Lisszaboni szerződés is kimondja, hogy meglegyen az egyensúly a nemzeti érdekek és a közösségi érdekek között. Úgyhogy egyensúlyt kell teremteni a nemzeti költségvetések és a közösségi költségvetés között. Van úr most a mini plenárison elmondta nekünk, hogy milyen következtetésre jutott két héttel ezelőtt az Európai Tanács, a csúcs. Hát az Európai Tanács nem mondanám, hogy fénysebességgel dolgozik, de hát azért valami eredményre mégiscsak jutottak. És Van valami olyasmit mondott, ami engem nagyon meglepett, de amivel kapcsolatban konszenzus alakult ki. Azt hangzott el, hogy az Európai Tanács úgy döntött, hogy az Európai Unió körülbelül két és fél milliárdot, vagy 2,3 milliárd eurót ad azoknak az országoknak, amelyek nem bocsátanak ki CO2-t, hogy továbbra se bocsássanak ki CO2-t. Mindezt a kopenhágai kudarc indokolja. Na, de honnan jön ez a két és fél milliárd euró? Látszólag nem az európai költségvetésből, úgyhogy mossuk a kezeinket. Hát akkor honnan jön a nemzeti költségvetésből? Vagy a nemzeti költségvetésekből? Úgyhogy ebből is látszik, hogy van az a 2010-es gazdaság élénkítő csomag, amivel kapcsolatban a kormányok azt mondták, hogy egyetlen fillérrel sem bírnak többet adni, ugyanakkor most meg összedobtak 2,5 milliárdot. Voltak minimális célkitűzések, hogy ugyanezeknek az országoknak fejlesztési segélyt nyújtsunk, és akkor azt a pénzt nem sikerült összehozni. Úgyhogy itt valami nem stimmel. Amikor a tanács megvitatta ezt a kérdést, akkor arra a következtetésre jutott, hogy végül is európai érdekeket képviselünk. Egyébként az is fura, hogy a parlamentet kizárják a csúcsról, amikor a bizottság elnöke legalább ott lehet. Úgyhogy szerintem van itt némi ellentmondás, ugyanis nem tartjuk be a fejlődő országokkal kapcsolatos elkötelezettségeket a milleniumi fejlesztési céloknál. Nincs több pénzünk fontos európai politikák finanszírozására, ugyanakkor más témakörben meg óriási elkötelezettségeket fogalmazunk meg. Hát de végül is ez ugyanaz a pénz, ez ugyanúgy az adófizetők zsebéből kerül ide. Úgyhogy jó lenne, hogyha végre hozzászoknánk ahhoz, hogy egy kicsit szélesebb körben gondolkodunk a közpénzek tekintetében. Tehát, hogy ne csak a közösségi költségvetést tekintsük elérhető pénznek, hanem összességében az európai adóbevételeket, és köszönjük szépen a biztos úrnak, hogy eljött, legközelebb is szívesen látjuk. Alors, je donne... Euh... Akkor most pedig azonnal megadom a szót Juttának. Kicsit több időt fordítottunk, mint terveztük erre a vitára, de ez mégiscsak egy nagyon fontos dolog volt. Javaslom, hogy a külszolgálattal kapcsolatos további vitát tegyük át holnapra, mert utána el kell mennie. Tíz perce van. Jutának tehát akkor a 10-es, 11-es pontokat kell, hogy megadja, amiről egy véleményt ad, és utána pedig visszatérünk akkor a, a külszolgálatra. Kérem, hogy akik elmennek, azok tegyék ezt csöndbe, Jutát hallgatjuk. Ähm, Köszönöm szépen a megértést a három pontot mindenképpen még ma szeretném taglalni, mert a Költségvetési Bizottság holnap az EK-ra küldött Helsinkibe, az Európai Vegyi Ügynökségbe, ezért nem várhat ez a téma holnapig. Tehát a három pontnál, a 10-es, 11-es és 13-as pontoknál három ügynökségről van szó, az új ügynökségekről, azokról az ügynökségekről, amelyek a pénzügyi piac felett gyakorolnak majd feladatot, felügyeletet. Itt Európában az Európai Értékpapírpiaci Felügyeleti Hatóság és az Európai Bank Felügyeleti Hatóság, valamint az Európai Biztosítási és Foglalkoztatói Nyugdíjfelügyeleti Hatóság az értékelő bizottsággal együtt, amely a központi bankban a makrogazdasági kockázatokat eh, hivatott felmérni, és amelynek eh, főnöke a személyesen az Európai Központi Bank elnöke lesz. Ez a három ügynökség lesz a magva a jövőbeni eh, pénzügyi piaci felügyeletnek Európában. Éppen ezért az, amit megéltünk az elmúlt két és fél évben, remélhetőleg nem fog újra ismétlődni. Az Európai Tanács, amelyről már szó esett, a 9-es bekezdésben mindenkit felszólít arra, aki ezen a jogalkotáson dolgozik, hogy mi hamarabb um, végezze el ezt a feladatot. Az Európai Tanács mind a szakbizottságot, mind pedig a három nevezett ügynökséget 2011 elejétől működőképesnek szeretné látni, és a pénzügyi piaci felügyelet fontos, hogy hatékonyan valósuljon meg. Ezek az ügynökségek nem teljesen újak, hanem igazából egy átalakításról van szó, a felügyeleti bizottságok átalakításáról, a nemzeti szabályozó hatóságok hálózatban dolgoztak korábban együtt. A bizottság most azt javasolta, hogy a három új ügynökséget több feladattal fogja felruházni, több kompetenciát ad, tehát a több feladat és a több autoritás természetesen több személyzetet és több pénzt is kell, hogy jelentsen. Annál a kategóriánál, az egyes áról van szó, szóval, a biztos úr is megemlített, ezek hatóságok ugyanis ide tartoznak, a három ügynökségnek a 11-es, 12-es és 13-as években összesen 150 millió euró lesz szükségük 2011-2013-ban, ezzel nem rendelkezünk. 150 millió euróval pillanatnyilag nem rendelkezünk. A bizottság és a tanács azonban már e, tanakodott az európai költségvetősből 40%-a, tehát 60 millió euró érkezik majd, három évre lebontva ennyi ez az összeg, és a tagországok is hozzájárulnak, tehát ők fizetik a fennmaradó 60%-ot első alkalommal, kerül sor arra, amennyiben erről így határozunk, és a jogalkotó is így dönt, tehát első alkalommal kerül sor arra, hogy olyan ügynökségek állnak fel, amelyek ilyen jellegű finanszírozásban részesülnek. Tehát 60 millió az EU költségvetésből érkezik, és a fennmaradó 90 millió pedig a tagországi hozzájárulásokból. A székhelyekről is szó van, ez mindig nagyon fontos, amikor az ügynökségekről döntünk, mi történjék ezek székhelyeivel. A bizottság azt javasolta, hogy az egyes ügynökségeket ott helyezzük el, és ott legyen a székhelyük, illetve az épületeik, amelyek már megvannak, tehát ahol már eleve dolgoznak. Például Párizsban maradjon az értékpapírpiaci felügyelet, Londonban a bankfelügyeleti hatóság és az Európai Biztosítás felügyelet és foglalkoztatói nyugdíjfelügyeleti hatóság Frankfurtban legyen. Tudom, hogy az ECOM-ban, amely illetékes, mind a székhely kérdése, mind pedig a finanszírozás kérdése jelenleg vitatott kérdések. Én eltökéltem, hogy azokkal a kollégákkal, akik a jelentéseket készítik, egyeztetni fogok, és ami a finanszírozást illeti, egyértelművé kell tenni azt, hogy nincs más választásunk mint az említett megoldás. Kivéve akkor, ha a tanács hajlandónak mutatkozik egy felülvizsgálatra. Ez azonban eléggé valószínűtlen. Az én jelentéseim, illetve jelentés tervezeteim, mint mindig, amikor a mi ügynökségeinkről van szó, két módosító indítvány, ugyanaz egyébként mind a három hatóság esetében, ezek a jogalkotási állásfoglalási indítványra vonatkoznak, és ezekben a módosítókban arról van szó, hogy kimondjuk, az a pénz, amelyet kiadunk, amit kiadunk az új ügynökségekre, természetesen a pénzügyi perspektívában kell, hogy elhelyezkedjen a pénzügyi keretben. Ehhez mindig ragaszkodunk. A második módosító pedig arra vonatkozik, hogy velünk együtt kell, hogy egyeztessenek, az eh, intézményközi eh, megállapodás 47-es eh, cikkeje értelmében. Ez a rendeletre is ugyanígy vonatkozik, a 3-as és 4-es módosító indítványok ezt tükrözik egyrészt a preambulum bekezdésben, másrészt pedig az adott bekezdésben is ez megfogalmazásra került. Köszönöm. Merci, Jutta. Köszönöm szépen, Jutta. Többen is kértek szót, először Annie Jensen. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy ön is említette, hogy látnunk kell a nemzeti költségvetéseket és az Európai Unió költségvetését, de ugyanabban a kontextusban. A tanács ezt elfogadja, ezt a, ha elfogadja ezt az álláspontot, akkor nem tudom, hogy hogy fogják kifizetni azt az összeget, ami a kulcsok alapján járna de egyszerűen nincs megfelelő mód, hogy hogyan lehet ezt kezelni. Nagyon sok területnek vannak, mint a kis dobozokban lennének külön a pénzek, és ezt, eh, mint hogyha egy kalapot adnak körbe, hogy tegyenek bele pénzt. Egy kicsit ez furcsa, mert nem akarnak hozzányúlni a több éves kerethez. De hát ez van. Jutának a módosítójával kapcsolatban én vagyok az egyik, aki nem ért hozzá ahhoz, hogy különböző helyekre kerülnek ezek a dolgok. Szerintem a hosszú távú célnak egy helyen kell lenni, egy ügynökségnél, nagyon sok intézmény ellenőrzi, és vannak dolgok, amelyek keresztezik egymás útját, tehát jó lenne, hogyha ezeket valahogy egy helyre tennénk, de ugye azt mondta, hogy úgy tűnik, hogy nagyon észszerű megoldás. Én azt mondanám, hogy jelenleg tűnik észszerű megoldásnak, figyelembe véve a jelenlegi kontextus, de egyébként értékelem, amit elvégzett. Elnök, köszönöm szépen, Ann. Havel úr. So, uh, I have only uh, something like a... Csak egy kis keserű megjegyzésem van ehhez a kérdéshez, mert nem szeretek technikai kérdéseket vitatni a finanszírozás vonatkozásában, de gyakorlatban ez 25 száza, 5 éves történelemnek a szüleménye ez az ügynökség. 25 évig mindig integrációról beszéltünk, a felügyeletek integrációjáról a pénzügyi területen, és a legutóbbi gazdasági válság éppen azt mutatja, hogy az egyik probléma az az volt, hogy a felügyeletet elaprózták. Saját hazámból is az a tapasztalatom, és hogyha ezt a döntést hozzuk, akkor tíz évig fogjuk fizet, finanszírozni három intézménynek a koordinációját, a költségeiket, és minden. És utána 12 év múlva pedig majd az lesz, hogy úgyis lesz egy intézmény. Sziszla, mint ezek az intézeteknek minden egy tagállamban megvan a megfelelőjük, tehát minden tagállamban is van megfelelőjük, tehát ahelyett, hogy lenne egy intézményünk a 27 országnak, így háromszor 28 intézményünk lesz. Hát ez a bürokrácia építésében elég érdekes. Ez egy kicsit pessimista a megközelítés. Hercogasszony. Rendkívül rövid leszek, elnök úr és szeretném elmondani a kollégáknak, hogy a békének megvan az ára, de az első problémánk akkor lesz, amikor majd az első felmentés jön el, potenciális módosítót lehet, hogy beterjesztek, mert három év múlva lesz majd probléma. Tehát helye van itt a szkepticizmusnak is végig kell gondolnunk azokat a módosítókat, amelyek életképesek. Köszönöm el, er- eh, Edith Salvador. Köszönöm szépen, elnök úr. Teljes mértékben egyetértek Jutta módosító indítványaival. Az egyes módosító indítványhoz szeretnék valamit hozzáfűzni. Azt gondolom, hogy ez az 1-es A kategóriával nem összeegyeztethető. A jelentés kapcsán ehhez a mondathoz még valamit hozzá is fűztünk, ez sem volt összeegyeztethető, és több éves pénzügyi keretet pedig szintén elemezni kellett. A jelentést tevő ezt a megfogalmazást talán akár át is vehetné, hiszen a kompromisszumban ez már ez benne van. Ez a kozlódói atomerőről szóló jelentés, amelyről szó van, és ez logikus is volna. Tehát a jelenlegi megállapodásra ez nem összeegyeztethető, és itt szeretnénk egy felülvizsgálatra felhívni a figyelmet. Jutta, pour conclure. Also zu den Kollegen, die... A kollégáknak mondom, akik hiányolták az egyes pontokat, itt három ügynökségről van szó. A tartalommal is foglalkoztam, és elmentem a meg, meghallgatásra, stb. stb a gazdasági szakbizottság nem tette könnyűvé a feladatot sem, a bizottság a javaslat kidolgozását sem. Készült egy bölcsek bizottsága, felelt egy bölcsek bizottsága, és ők megállapították azt, hogy a szabályozás hol sántít a leginkább. Elhangzott az, hogy kell, hogy legyen egy általános pénzügyi felügyeleti hatóság, igen, ezeknek kell együtt kell dolgozni, makroszinten is, éppen ezért létezik ez a bizottság az Európai Központi Bankban is, a makroszinten történik együttműködés, és a mikroszinten pedig a különböző pénzügyi piaci részek együtt kell, hogy működjenek, együtt kell, hogy dolgozzanak, és azt is hallhattuk, hogy a bankfelügyeleti hatóság, illetve az értékpapír piaci felügyeleti hatóság, illetve a biztosítási rendszerek és a nyugdíj rendszerek esetében különböző szakemberekre van szükség. Ezek a szakemberek egyébként megvannak, mint ahogy Ellen mondta, minden tagországban vannak ilyen szakemberek, és ők egy adott hálózatban működnek együtt. És ezek a hálózatok is kell, hogy egymás között egyeztessenek. Éppen ezért én soha nem kérdőjeleztem meg azt, hogy valóban három hatóságra, ügynökségre van szükség, felületi hatóságra. De ennek ahhoz is köze van, hogy költségvetési szempontból kell, hogy szemléljem az ügyet, számomra mindez logikusnak tűnt hiszen nagyon különböző témákról van szó. És mindez nagyon különbözik attól is, ami jelenleg jellemző. Hiszen azok az emberek, akiknek a felügyeletet el kell látniuk, legalább olyan okosok kell, hogy legyenek, mint akik termékeket akarnak piacra bocsátani, és ezek egyenként nagyon sok pénzbe kerülnek eh, nekünk, illetve összefogva is. Pontos, hogy tehát a felügyelet eh, tehát ők egy lépéssel előbbre járjanak, mint azok, akik őket felügyelik. Éppen ezért ez drágább is lesz. Azt gondolom, hogy Ann említette meg mindazt, vagy Edit, már nem is tudom, ami az auditot illeti. A bizottság előre gondoskodott, mert a költségvetés általában, tehát mind a 40%, mind a 60% a teljes költségvetés részét képezik, és éppen ezért a 60% az a 60% amelyet a tagországok fizetnek be, és ugyanúgy azok a díjak is, amelyeket eh, más hatóságok eh, miatt kell fizetni, például vállalkozások számára biztosítanak szolgáltatásokat, tehát azok a vállalkozások, cégek, akik ezek eh, szolgáltatásait igénybe veszik, díjat kell, hogy fizessenek ezért, és mi auditáljuk ezeket. Tehát a kokobú felelős mindezért. Ugyanúgy, mint ahogy mi felelősek vagyunk a költségvetés összeállításáért, és a szigorú a politikai tervezésért is a költségvetési eljárásban döntünk ezekről az ügyekről. Tehát nem csak arról van szó, hogy mi vagyunk a 40 et felelős, és a tanács a 60%-ért. Ez a mi költségvetésünk, és így a mi feladatunk is. Európai ügynökségekről van szó. Pusztán a finanszírozás módja új keletű. Az, was Salvador als... Amit Salvador javaslatként megfogalmazott, mindezt akkor lehet bevetni, ha nem ez a típusú finanszírozás marad meg, akkor felülvizsgálatra van szükség. Hiszen jelenleg mindez passzol a pénzügyi keretbe. Tehát ha a 60 milliót számolunk, 60 millióval számolunk három évre, akkor ez illeszkedik a pénzügyi keretbe. Természetesen fontos, hogy a varzsok megmaradjanak, de itt még nem tudom elmondani azt, nem tudom kijelenteni azt, hogy feltétlenül szükség van sürgősen egy felülvizsgálatra. Ha a finanszírozási rendszer nem születik döntés, ez nem marad meg a jelenlegi formájában, akkor van szükség felülvizsgálatra. Tehát, hogyha 100%-ban európai költségvetésből kell mindezt biztosítani, akkor van szükség felülvizsgálatra. Oui, euh, merci Jutta. Göran. Köszönöm, eh, Jutta. Göran szeretne hozzátenni valamit. Ez az ugyanaz az észrevétel, mint ami Koszlodóval volt. Ez is beleilleszkedik a keretbe, de továbbra is úgy gondoljuk, hogy fontos eh, felhívni a figyelmet arra, hogyha ezeket összeadjuk, akkor eh, ezek nem, hiába ambiciózus, nem fognak már beleilleszkedni tehát ugyanaz a megfogalmazás van, mint amit Kozlodó eh, említett. Rendben, Görán, köszönöm Jutta, és akkor emlékeztetni szeretnék arra, hogy ezzel a jelen, véleménnyel a április 12-e 18 óra a határidő a módosítókra, 27-28-án szavazunk, a május 4-én szavaz a gazdasági biztonság és a Strasburgi plenárison június 14-17-e között szavazunk plenárison. Kedves kollégák, azt javaslom, hogy mára maradjunk ennyiben, tudván azt, hogy holnap reggel a plenáris ülésünket csak 10-kor kezdjük. 9 óra 15-kor a koordinátorokat várom ebben a teremben. Egy gyors eh, megbeszélést tartunk. Van néhány dolog, amit el kell dönteni koordinátori szinten. 10 óra 10, eh, fél 11-kor folytatjuk a véleménycserét a külszolgálatról ezek olyan kérdések, amik már ö, feltettünk Lewandowski biztos úrnak, aki válaszolt, de vannak egyéb kérdések is, amelyek nem kerültek említésre. A költségvetési főigazgatónak el kellett mennie a ö, biztos úrral, de holnap itt lesz 10 és fél 11 között fél tizenegy után, és Patyri úri ingének is majd fed ba e kell átmenniük, hogy ugyanezekről a témákról beszéljenek. Tehát azt javaslom, hogy holnap kezdjünk 10-kor, ennek a vitának a végével, a külszolgálattal, utána szavazzunk 10 óra 30-tól, és A 17-es Helga Triple ponttal fejezzük be, ő ugyanis nem tud itt lenni 11 óra előtt, ezért javaslom ezt az ütemezést. Salvador. Tisztelt elnök úr, holnap nem fogunk beszélni akkor a Triple jelentésről. De, de, mondja az elnök, csak majd a végén. Helga nem tud egyszerűen jelen lenni, csak 11 óra után. Tehát én, mint költségvetési bizottság helyettesítettem Helgát az egyeztetésen, de nem szeretném őt állandóan helyettesíteni. Én nem vagyok jelentéskészítő a parlamenti költségvetés esetében. Tehát szerintem intézményünk jó működés érdekében nem lenne helyes. Tehát nagyon sajnálom, de ez van. Akkor köszönöm szépen, és eh, berekeztem az ülést.